Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome, and I'm sorry for the delay. Welcome back. Um, Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök újra a hosszú nyári szünet után. Kezdjük talán az egyszerűség kedvéért a napi rend elfogadásával. A szokott működni, nincs van valakinek elemetése, úgy látom, hogy nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az elnök bejelentésével folytatom, ha elfelejtették volna, akkor élőben közvetítjük az Inter neten a mai ülésünket az IMCO honlapján pedig minden dokumentum elérhető. A július 13-14-i ülés jegyzőkönyvét szeptember 26-ára fogjuk, fogja a titkárság elkészíteni, úgyhogy jelenleg erről nem kell egyáltalán szavazni, hiszen arról is beszélve, hogy teológusokról sem tudunk tárgyalásokról beszámolni, hiszen most kezdődik még csak az ő őszi ülésszak. Ezért tovább is lépünk. A következő a típusú vágyással kapcsolatos napirendi pont elhalasztásra került, ezért az Európai Bizottság beszámolója következik. Az online és távértékesítési szerződések témájában. Ez az első a Pascal Arimon jelentésével van dolgunk. Köszönjük Pascalnak mert előre is. Olyan lassan. Az Európai Bizottságtól augusztusban kaptunk ezzel a témával kapcsolatban az ezzel kapcsolatos információkat, amelyeket megkaptunk az Európai Bizottságtól, természetesen elérhető a honlapunkon. Meg is eladom a szót az Európai Bizottság nevében Veronika Manfredinek, aki a fogyasztóvédelmi, illetve témával és a a szabályaival kapcsolatos egységvezetője. Nincs is többet mit mondanom, parancsön a szó. Thank you so much, Sharon. Let me wish uh, each of you... Köszönöm szépen. Jó hírem van ez elején. Valamennyiünk számára szerintem ez egy jól kezdődő időszak, és nagyban bízom abban egyébként, hogy a, a, sok munka van előttünk, ennek ellenére teljesíteni tudjuk, amit szeretnénk, és jól tudunk majd haladni hatékonyan és eredményt érünk el a fogyasztók érdekében. És nem kívánunk az üzleti élet számára sem túlzott terheket teremteni az online és az offline kereskedelemben. Most pedig szeretnék arra visszatérni, ami a politikai, a szakpolitikai célokat illeti, miről is szólnak ezek a javaslatokat. 2015. decemberében fogadtuk el ezt a javaslatot, az úgynevezett digitális szerződésekre vonatkozóan. Ezzel szerettünk volna a fogyasztóknak ténylegesen előnyt generálni a teljesen digitális tartalmak esetében, és javaslatot tettünk egy reformra is a garancia területén, az online értékesítés területén, és érezhető eredményt szerették volna elérni, és meg konkrét termékre vonatkozott. Mindennek van természetesen digitális dimenziója, mert hát itt élénk munka folyt, és előkészítettük az említett stratégiát a digitális piacra nézve. Világossá vált ezek után, hogy ez a gazdaságunk egyre fontosabb része, és komoly potenciállal rendelkezik. És lépéseket kell tennünk továbbra is a növekedés érdekében, de ehhez új szabályokra is szükség van, vagy újfajta szabályozásra. A fogyasztók, a fogyasztóvédelmi szemekről az üzleti élet számára, a hatóságok számára látjuk, hogy vannak kockázatok mindenek előtt azt szeretnénk elérni, hogy olyan előnyök keletkezzenek az offline és az online területén, amelyek nagyjából összevethetők, összehasonlíthatók. Az Európai Bizottság elkötelezett abban, hogy a jogalkotói területen segítsünk ebben a folyamatban, és ehhez alakítjuk az adatokat, és meg kell nézni, hogy az offline kereskedelemben milyen előírások, milyen adatok szükségesek, és hogyan tudjuk ezt összhangba hozni az online kereskedelem. A mai napon beszélhetünk arról, hogy itt az igazság pillanata, és a lehető legjobb adatokat kívánjuk szolgáltatni, de hangsúlyozni szeretném az is, hogy az Európai Bizottság is felhívta már erre a figyelmet augusztus elején egy levelében, remélem valamennyien megkapták ezt a levelet, remélem, hogy éppen üdültek, és és itt szerepelnek ezek az adatok. A független szerződéskötők vonatkozásában úgy gondolom, hogy fontos, hogy a refit egy olyan folyamat, amely mindenképpen a jobb irányítás szolgálja. Itt megfelelő előírásokra van szükség valamennyi érintett fél bevonatásával az Európai Bizottság, az egyéb érintettek és beleszólhattak abban. abban bízunk abban, hogy rá tudunk mutatni arra, hogy milyen tendenciák érvényesülnek leginkább, és ezt egyébként a jelentés is remélem alátámasztja az a záró riport, amit szeptemberben készítünk, az a jelentés. A következő oldalon valamennyien tudjuk, hogy a refit egy meglehetősen széles körű fellépés. Ez az irányelv, hat irányelv körül az egyik, amelyet éppen felülvizsgálunk. Ez egy olyan munka, amely igen fontosnak tűnik, és teljesen harmonizálni szeretnénk az idegvágó jogi előírásokat, mint és például a tisztességtelen kereskedelem vonatkozókat, és, és Más irányelveket is figyelembe kell venni. Itt például a kártérítési igények vonatkozásában is fel kell lépnünk, és a szabályozásokra van szükség, hogyha megnézzük, 2015. decemberében előre hoztuk az összes adatgyűjtés, amire szükségünk volt annak érdekében, hogy a garancia irányelvet megfelelően alakíthassuk, és Folyamatosan dolgozunk egyébként, és együttműködve önökkel igyekszünk a megfelelő adatfrissítést elvégezni ezen a területen. Nézzük meg a következő diát, mit tettünk eddig, milyen munkát végeztünk. Tudniuk kell, hogy ezek az első adatok um, igen fontos tulajdonsággal rendelkeznek. Egyik fontos jellemzőjük, hogy uh, uh, közvetlenül a területről származnak, mint egy 23.500 eh, fogyasztóról van szó a 28 EU tagállamban, akit eh, bevontunk ebbe a munkába és az ő visszajelzéseikből indultunk ki. Tehát itt konkrét polgárokról van szó, és láthatjuk, hogy kérdéseket tettünk fel ezeknek az embereknek, ami az eh, értékesítőket illeti, itt kisebb számokról beszélünk, valóban kisebb, tehát 375 kereskedőről beszélünk, viszont 15 tagállamot érint ez is. Ezek közül 185 tényleg mikrovállalkozó, amelynek kevesebb, mint 10 foglalkoztatottja van, 153 kisvállalkozó, 50-nél kevesebb foglalkoztatottal, és 37 közepes méretű vállalkozásról beszélünk. Önök is tudják, hogy ez az Európai Bizottság és az intézmények számára nagyon fontos, hogy a tényleges emberekkel találkozunk, akik kint vannak a terepen, ott dolgoznak, és az ő sikerük az érdekünk. Az IMCO-val is szorosan szeretnénk együttműködni abban, hogy folyamatosan javítsuk ezeket a számokat, minőségibé tegyük őket, hogy elérjük azokat, akik ténylegesen érintve vannak kint a terepen. A következő dia annak érdekében, hogy tovább léphessünk, nézzük meg a, az offline és az online kereskedelemre vonatkozó előírások összhangba hozását. Vannak itt is számok, amelyeket érdemes először megemlíteni. Mindenek előtt tudni kell, hogy az európai gazdaságban három és fél millió kereskedő van egész Európában, és azt számoltuk, hogy mint 1,2-1,3 millió ezek közül működik elég jól, de mint egy 35 százalékuk gyakorlatilag kint boltban is árusít, és távkereskedelemmel is foglalkozik. Ez gazdaságunk egy nagy része, tehát a üzletemberek egy jelentős része közvetlenül érintve van a társjogalkotók munkája által. Ugyanaz a szabályozás kell elérni az offline és online területen, amennyire csak lehet. Nos, ebből kiindulva elmondhatjuk, akik face-to-face -face kereskedelmet folytatnak, hogy 42% a kereskedőknek, itt százalékokról beszélünk, de tényleg ez mint egy 56%-a az összesnek, tehát pillanatnyilag a gazdaságunk még jó részt, a face-to-face, -face, a közvetlen kereskedelem vesz részt, de 42%-ukra elmondhatjuk, hogy tényleg rászorulnak a megfelelő szabályozásra, és fontos korlátot jelent az jelenlegi szabályozás abban, hogy a határokon átnyúló értékesítést folytassanak, és nagyon fontos, hogy megnézzük a hatásvizsgálatot, amit egészítettünk. 46%-ban elmondhatjuk, hogy az online kereskedők igazából nem lehetnek még különbséget, és mind a kettőben részt vesznek offline és online kereskedelemben. A következő dia következik. Most azt nézzük meg, hogy mi történik a fogyasztói oldalon. Láthatjuk, hogy a fogyasztók mit mondanak. 23.300 fogyasztóról beszélünk, 73%-ban a boltban vásárolnak gyakran, vagy nagyon gyakran, ez nem annyira meglepő, ez gyakorlatilag 49%-ra csökken, hogyha az online kereskedelemről beszélünk. Hogyha határokon átnyúló kereskedőkről beszélünk, itt már csak 11% azok aranyok, és 17% bizony online kereskedelemben vesz részt. Tehát karázakon átnyúló módon nem igen kereskednek, még akkor is, hogyha külföldre utaznak természetesen, hogy jó tapasztalataik vannak, Éppen most volt nyári szabadság is, de azt láthatjuk mindenképpen, hiányzik a bizalom a kereskedelem fejlesztésében, mindkét területen, az online-offline kereskedelemben. Aztán nagyon fontos a tartós fogyasztási cikkek kérdése, tartós. Nézzük meg, hogy az fogyasztók 5%-a jelenti ki, elnézést kérek, éppen ellenkezem, 5%-uk azért utazik gyakran, vagy nagyon gyakran egy másik EU országba, hogy vásároljon valamit, és 30% azt mondja, hogy néha vagy ritkán teszi ilyet. Tehát általában az emberek nem szívesen vállalják ezt fel. Természetesen erre megvan mindenkinek a maga oka. Én nagyon pragmatikus személy vagyok, sosem mennék másik országba, hogy hűtőt vegyek ott adott esetben, de más termékeknél, iPhone, IT termékek, stb Igazából nem is érthető, hogy miért nem mehetnénk el, és ha ragadnánk meg a lehetőségeket, az alacsonyabb árakat, például nagyobb a választék egy másik országban, és csak át kell menni egy határon adott esetben. Itt mondhatjuk, hogy ez azzal függ össze, hogy az emberek bizonytalanok, hogy milyen szabályozás vonatkozik rájuk, és mi van akkor, hogyha a dolgok nem jól működnek. Az adatok minden esetre azt mutatják, nézzék meg kérem a mellékletet, amit elküldtünk önöknek. Számos fogyasztó azt állítja, hogy különböző rezsimekkel szembesülhetnek a termékek esetében. Számukra ez fontos, hogyha döntést kell hozniuk, hogy mire számíthatnak a jövőben ezen a területen. Az egyik legfontosabb döntéshozói tényező. Aztán a következő dián egy kicsit azt nézzük meg, hogy miről is beszélünk valójában, melyek a legfontosabb politikai döntések, amit a tanácsnak és a parlamentnek meg kell hozni a javaslat kapcsán. Mindenek előtt azt vizsgáltuk, hogy a fogyasztók hogyan is viselkednek. Feltettük a kérdést, milyen sűrűn találkoznak problémákkal a konkrét termékek kapcsán, és mit, milyen sűrűn fordul elő, hogy nehézségeik vannak, és általában milyen nehézségeik vannak, és azt mondják, hogy 97%-ban a problémájuk még a két éves periódus előtt megjelenik. Tehát ha konkrétizálhatnák ezt is, a, egyébként ezt tartalmaz a melléklet a problémák nagy része az első néhány hónapon belül jelentkezik, miután megvették a terméket. Természetesen konkrét fogyasztókat is megkérdeztünk Svédországban, Finnországban, Hollandiában, ahol hosszabb garancia előírások vannak az időszakot tekintve, és itt is arról számoltak be, hogy tömegesen gyakorlatilag Mm, korán jelentkeznek, még két év után nagyon kevés probléma jelentkezik, mint egy két százalékot említettek két év után Svédországban, de mondjuk Finnországban sem haladta meg ez a szám 7 százalékot, tehát a két éves periódus utáni problémák. Nagyon érdemes tudni azt is, hogy a fogyasztók nem látják a jogaikat, nincsek tisztában jogaikkal sajnos éppen természetesen az a helyzet, jó, nem mindenki foglalkozik a joggal, azért meglepő, hogy az irányelvet elfogadtuk mondjuk 20 évvel ezelőtt, és a fogyasztók adott országokban, ahol nagyvonalúbb rezsimjük van, épp ennek ellenére nem tudják, hogy erre van lehetőség. Azt válaszolják nekünk, hogy a két éves garancia időszakra jogosultak csupán. Ezzel a következő diára léphetünk amely azt mutatja be nekünk, hogy milyen üzletágokról ágazatokról beszélünk, hol látják a legnagyobb esélyét a harmonizációnak éppen a garancia időszak vonatkozásában. 13%-ban az azt mondják, hogy a költségek csökkenésével számolnának, tehát ez egy szerencsés dolog lenne, persze elmondhatjuk, hogy önök is mondhatnák, hogy nem túl nagy ez a szám, de azért érdemes tudni, hogy ez a szám sokkal magasabb, hogyha konkrétan rákérdezünk az üzletembereknél arra, akik, azokra, akik Finnországon, Egyesült Királyságban, Svédországban és Hollandiában működnek, tehát ahol ez az időszak már él. Itt igen, igenis a terepről beszámolva elmondhatjuk, hogy igenis az üzletemberek úgy gondolják, sokkal jobb lenne egy egységes, egyértelmű szabályozás egész Európa vonatkozásában. És bizony ez még költségmegtakarítás is járhatna. A következő dia az egy további fontos szakpolitikai témát vet fel, és a bizonyítási teher megfordítása a kérdés, itt természetesen én, itt megint csak az üzletembereket kérdeztek meg a kereskedőket, mert tőlük azt szerettek volna megtudni, hogy ez a bizonyítási teher megfordítása két év után mit jelentene nekik, mi, milyen hatással számolnának ők ezek után, hogyha egy ilyen szabályt bevezetnének a költségek és az elények esetében, költség haszon számítás során nagyon sokan a kereskedők közül is, és egyébként növekszik a számuk, ezt tudni kell, miután tény megállapító vizsgálatokat végeztünk augusztusban is, más területeknél is utána jártunk. Mindenesetre a kereskedők nagy része azt mondja, hogy nem vagy mérsékelt költség növekedésre számolnának, igen, és úgy gondolják, hogy a szabály megfelelő, és ők is alkalmazni is tudnák, mert csökkenteni a jogviták lehetőségét, a panaszok lehetőségét is. És ez azt gondoljuk, hogy a 2015-ben kezdtük, 2015-ben eh, kezdődő garancia anyag előkészítését, és eh, a kiskereskedők igen, igen, és mindent elkövetnek a fogyasztók érdekében, és nem túl szigorúak. Most nem azt nézik, hogy 6 hónappal, 7-8 hónappal ezelőtt vásároltak valamit. Igazából nagyvonalúbbak. De hát persze vannak olyanok is, akik nem barátságosak, de akkor megragadnak minden lehetőséget. Itt rugalmasságra van szükség, ami természetesen rendkívül fontos a fogyasztók szempontjából, hogy megnézzük, mennyire hatékony egy ilyen munka. A következő a, az előnyök hierarchiája. Itt önökre bízom annak megítélését, hogy miről itt van a fogyasztók 51%-ra egy közvetlen kiterjedt szerződés meghosszabbításával is foglalkozik, és ö, igazából nem túl nagy a többség, de támogatnak ezt a felvetést, és ennek ellenére észszerű lenne véleményük szerint, hogy az értékesítő ö, ö, megjavítsa a terméket, még Horvátországban, Litvániában, Görögországban, ahol igenis a csere lehetősége adott, sőt jogilag kötelező, 67-66, illetve 50 százalékban a fogyasztók nem ragaszkodnának mindenképpen a cseréhez. Egyébként a vizsgálat azt is mutatja, amit elvégeztünk, hogy a, a fogyasztók 77 százaléka egyetértett abban, hogy észszerű az értékesítő számára, hogy először javítást vagy cserét kínál, hogyha egy terméknél probléma merül fel első alkalommal. Ezt azt kell, hogy mondjam, hogy olyas valami, amit figyelembe kell vennünk, amikor a jogszabályt készítjük. A következő dia, ez az utolsó vonal, amiről beszélni szeretnék, ahol választásra van szükség. Itt Itt a kötelezettség, hogy a fogyasztó két hónapon belül tájékoztassa az értékesítőt. Igen, és itt 62%-ban a kereskedők azt mondják, és persze magasabb a szám akkor, hogyha további elemzés is végeztünk egy ilyen értékesítési kötelezettség meg végül is nem jelent túl sok pluszköltséget vagy mérsékelt költségnövekedést okoz. Összességben elmondhatjuk, a fogyasztók aktívak, hogyha az embesülnek egy termék során, és 37 és 58 százalék között közvetlenül felveszi a kapcsolat az értékesítővel egy héten belül. Ez a jellemző adat vagy azt mondjuk a fogyasztók észszerűen lépnek fel, és fel kell tennünk a kérdés, hogy tényleg szüksége van egy ilyen eljárási szabályra. Nagyon elégedettek vagyunk, és a tovább a követ, következő diára. Ez csak a kezdete a munkának, azt szeretném mondani, és remélem a kollégák és én is választ tudnak adni az önök kérdéseire. Thank you, Vicky. Ja, zunächst möchte ich... Nos, mindenek előtt köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, hogy ezt a, szám, ezeket a számokat bemutatták, és hát érdekes következtetéseket vontak le. És itt ideiglenes eredményekről, elemzésekről beszélünk pillanatnyilag, ezeket még finomítani kell, ezért úgy gondolom, hogy a fogyasztók száma, akik őket megkérdeztek, hát 23.500-zal meglehetősen jó szám. És a 375 kereskedő, akiket megkérdeztek, hogy van-e itt egy jó egyensúly, ugye egyik oldalon több mint 20 ezeren vannak, a másik oldalon pedig még 500 vállalatot sem kérdeztek meg ugyanabban a problémával, és hát talán ezt még növelni lehetne ezt a számot, és a, az adatokat is összhangban lehet ezzel hozni. Az ideiglenes megfigyeléseim, amit az ideiglenes refitből le tudok vonni, nos, ez arról szól, hogy úgy tűnik, hogy a kereskedők, a nemzeti minisztériumok, kereskedelmi szervezetek és kereskedelmi szervezetek úgy gondolják, hogy az online-offline vásárlást össze kéne vonni. 37%-ban ez EU-ban egyébként online és offline értékesítés is végeznek a kereskedők, e, és ez a szám növekszik természetesen. Aztán egy másik fontos dolog, e, e, nincsen bizonyít, legalábbis véleményem szerint, nincsen bizonyíték arra, hogy a két éves garancia megnövelendő, föltétlenül szükség van erre. Tehát azokban az országokban, ahol ez hosszabb időszak, nagy-Britanniáról beszélünk, Írországról, Svédországban, Hollandiában és Finnországban ez a helyzet. Hát igazából a fogyasztók maguk is úgy gondolják, hogy a garancia az egy, illetve két év a kötelező garancia. Ez egy nagyon érdekes eredmény volt, és megállapítást nyert az is, hogy a garancia hozzárendelése a termék élettartamához ez meglehetősen bonyolultnak mutatkozik. Azok, akik nap mint nap ezen a területen kell, hogy dolgozzanak, azt mondják, hogy azért ez elég bonyolultnak tűnik, de ez ideiglenes eredmény. A bizonyítási teher megfordítása 96%-ban, az esetek 96%-ában a fogyasztók a terméket a két éven belül megítélték, tehát feltárták a hibát, és 45%-ban az első hónapok után észrevették a hibát. Ez is fontos, hogyha meg akarjuk ítélni a helyzet. A fogyasztók 77%-a a hierarchiát támogatja, ez kicsit szembe megy azzal, hogy a fogyasztók 45%-nál azt látjuk, hogy szeretnék a szerződést megszüntetni, hatályon kívül helyezni, ha hiba merül fel. Tehát itt ezt érdemes lenne részletesebben megvizsgálni, hogy melyik az igaz. Aztán nagyon érdekes a következtetéseket tekintve, hogy milyen volt a konkrét kérdés, amit feltettek. Érdemes lenne megkapnunk a kérdéseket, és adott esetben egy további folyamat során jó lenne, ha megkapnánk az adatokat, hogy pontosan lássuk, mire vonatkoznak a válaszok. Az 1.3-as táblázat szerint a, a nagy többség a fogyasztók azt mondja, hogy gyakorlatilag sose vásárol külföldön, határokon átnyúló módon. A bizottsághoz fordulok a kérdéssel a határmenti térségekben vannak számok, mert hát ott nyilván nem ez lesz az eredmény, véleményem szerint és érdekes a 2.5-ös is, ezt a 2.7-es és 2.8-as ezt támasztja alá. A vállalatok többsége azt mondja, hogy a magasabb fogyasztóvédelmi szint nem feltétlenül okoz magasabb költségeket náluk. Jó lenne a kérdést megismerni, amit konkrétan feltettek a vállalatoknak, és utána meg említeném, hát 375 cég, hát nem valóban, nem igazán tudja képviselni az európai vállalatokat összességében, vagy reprezentálni, úgy mondjam. Ez egy nagyon alapvető fontosságú kérdés, és ez érdekelne, és ezért aztán a bizottsághoz fordulok a kérdéssel, hogy most az első elemzés után az online-offline összevonás kapcsán mi a véleménye? Akarja ezt, vagy nem? Támogatja ezt, vagy nem? A második kérdés, hogyha a törvényes garancia időszakról beszélünk, Mit gondolnak ők arról a bizottságnak, hogy ezt megnöveljék? Mert úgy tűnik, hogy a fogyasztó önmagában elégedett, tehát maradjon ez két év. És hogy ők hogyan látják a garanciát hozzárendelni a termék élettartamához. És ami pedig a jogorvoslat hierarchiáját illeti, talán a bizottság végig gondolhatná, hogy az, éri, az érintettek támogatja ezt a hierarchiát, ez így van, vagy nem így van önök szerint, és egyelőre köszönöm az eredményüket, mert én befejeztem. Lucy Anderson. Lucy Anderson, az első, második, első árnyék előadónk. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében mit is mondhatnék, természetesen örülünk annak, hogy az Európai Bizottság alaposan vizsgálja ezt a témát, kutatásokkal is alátámasztja javaslatát, de hát Elmond kollega már a módszertannal kapcsolatban aggodalmának adott hangot. Pontosan milyen kérdéseket tesznek fel, ezt meg kell vizsgálni. Szerintem a kérdői is jól mutatja, hogy mekkora különbség van a különböző típusú fogyasztási cikkek között. Például az a kérdés, amely a jogi garanciákkal kapcsolatos, azt mutatja, hogy 30-40%-a a válaszadóknak két éves garanciát a háztartási cikkekre vonatkozóan elfogadhatónak tart, de nem mindegy, hogy milyen típusú háztartási gépről beszélünk. A brit fogyasztói szervezetek azt mutatják, hogy kis és nagyobb termékek az első két évben nem romlanak el, utána viszont gyakran igen. Tehát több mint két éves garancia szerintünk nagyon fontos. Ezt nem szabad félre söpörni ennek a kérdését. Jogi és fogyasztó jogi szempontból is kérdőre merülnek fel. A fogyasztók gyakorlatilag nem tudnak érvényt szerezni a fogyasztói jogaiknak. Éppen ezért nem szabad engedményeket tennünk a különböző országok számára, főleg akkor, hogyha a végén a fogyasztói jogok sérülnek ezáltal az a gondolat, hogy megkérdezzük a fogyasztókat, hogy szerintük mi az elfogadható, az igen szubjektív. Jogi szempontból meg kell először vizsgálni a objektív módon a jogokat, hogy mi a méltányos, nem azból kell kiindulni, hogy az egyes fogyasztók mit tartanak elfogadhatónak, éppen ezért engem igazából meglep, hogy a kérdéseket hogyan fogalmazták meg a kérdőívben. Illetve van egy kérdésem is azzal kapcsolatban, hogy konkrétumokat a termék vagy a szerződéstől való elállás jogával kapcsolatban fedettek e Általában a fogyasztók, ha valami bajuk van, ezt azonnal felvetik. A brit jogban éppen ezért a elállási jog viszonylag rövid idei, ideig tart, hogyha valaki hibás terméket kap valaki, akkor azt viszonylag gyorsan kell megtenni a brit jogszabályok értelmében, mert nálunk ez egy fontos a jogi érv. Nem tudom, hogy a <clears throat> nem tudom, hogy alátámasztotta-e mindezt az önök kutatás. Attól tartok, hogy több kérdést tett fel, mint ahányat megválaszol ez a közélménykutatás. Ellen Anneli nincs itt, ezért meg is adom a szót a következő hozzászólónak. Nos, először is a refit kapcsolatos beszámolót köszönjük. A jobb jogszabályalkotás kontextusában Annalisa mindig is digitális, illetve kézzelfogható termékek esetében is nagyon fontosnak tartottuk ezt a témát, és örülünk annak, hogy a refit keretében valami történik. Az igazi kérdés igazából mindig is az volt, hogy az offline személyes eladásokra, ki, bolt eladásokra kiterjesztjük-e ezt el. Az offline-ról az online-ra tevődik át a hangsúly az értékesítésben, ezért nagyon fontos, hogy ezt a kérdést minél hamarabb tisztázzuk. akkor, hogyha egy kereskedő online és offline is elad, akkor tisztázni kell, hogy pontosan milyen jogai vannak. Az európai kereskedők többsége kis kereskedő, 35%-ról beszélt, hogy online kereskedelem 35%-a kereskedők esetében már most is a valóság. Ez jól mutatja a tendenciát. A fogyasztójogok tekintetében a jövő itt keresendő. Ami a saját koordinátori oldalamról fontosnak tűnik, a két éves garancia tekintetében arról kell megbizonyosodnunk, hogy a meglévő tagállami fogyasztójogok ne sérüljenek, ne gyengüljenek, ezt én is hangsúlyoznám. Jó néhány olyan tagállamban, ahol erősebbek a fogyasztóvédelmi jogszabályok, mint amit itt látunk, itt olvashatunk. Fontos, hogy ezeket ne gyengítsük, mert ennek nem fognak örülni az emberek. A második, ami nagyon fontos, Lucy Anderson erre utalt egyébként, jelenleg a fogyasztók nincsenek tisztában teljes mértékben a saját jogaikkal, éppen ezért óvatosan körültekintően kell az ilyen felmérések eredményeit, hiszen hogyha maguk a fogyasztók sem tudják, hogy mik a jogaik, akkor ezekre a kérdésekre adott válaszaikból hogyan vonhatunk le messze menő következtetéseket. Vissza Annelin van Bosszújt véleményéhez, a refit eredményével alapvetően elégedett, egy ilyen szabályozói rendszer létrehozásához meg kell, ki kell kérni minél több érintett véleményét, és természetesen Annelin szívesen fog együttműködni az árnyék előadó kollégákkal a jövőben. Köszönjük! Az ALDE frakció nevében Kaja Kalsz következik. Sorry, been away. Um, yes, uh, the question, uh, I understand that this, uh, the conclusion of the refit exercise. A refitnek tudom, az a célja, hogy az offline uh, kereskedelemre is kiterjesszük a hatáját ezeknek a szabályoknak. A kérdés igazából az, hogy ez az egységes szabályai környezet a tevértékesítés és a, a, a személyes vagy bolti értékesítés esetében ugyanaz lehet uh, ugyanazok a szabályok lehetnek-e. Hogyha azok a visszajelzések, hogy egy egységes szabályozási keretben különbséget kell és lehet tenni, egész egyszerűen az online kereskedelem és az offline kereskedelem eltérő jellege miatt, vagy esetleg arra a következtetésre jutunk, hogy semmiféle különbséget nem kell tenni az offline és online között. Ez az igazi kérdés, erre kell választani. On my shadows list, I have Dennis de Jong, Dennis de Jong Pascal Durán, Marco Zulo és Mylène Troszinski van még, szerepel még a listámon, de mégis Julia Reda fog. Evelyn Gebhardt, elsőként Julia.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 Um, az online és az offline értékesítésre vonatkozó szabályokat teljesen összehangoljuk-e? Számomra nem világos, hogy az Európai Bizottság a felmérés eredményéből milyen következtetésekre jut, illetve hogy hogyan jut bizonyos következtetésekre. Főként a jogorvoslattal kapcsolatos szabad választási jog tekintetében úgy érezzük, hogy a bizottság decemberben már benyújtotta a jogorvoslatra vonatkozó hierarchiával kapcsolatos javaslatát. Ha jól értem az Európai Bizottság részéről a hölgyet, akkor azt javasolják tehát, hogy ezt a, szab a szabadválasztás lehetőségét megszüntetnék hogy a jogorvoslatok hierarchiája, ez mindig egy meg, előre megadott sorrend szerint működjön. Én ezt nem egészen értem, hogy ezt miért kellene így tenni. Jó néhány sok fogyasztó, aki szabadon választhat, igenis választ a különböző jogorvoslati formák között. Ez nem jelenti azt, hogy mindig a pénzüket kérik vissza az emberek. Ez attól is függ, hogy milyen termékről van szó, van, amikor nem mindig az a legcélra vezetőbb, ha az ember visszakéri a pénzét, de főként a digitálisan vásárolt termékek, vagy digitális termékek esetében nagyon sok mikrovásárlásról beszélhetünk, nagyon alacsony a tranzakciós költsége a digitális tartalomszolgáltatásnak, ami egy, például egy MP3 fájt 50 centért eladni, egy zenei fájt. Ilyenkor végigmenni egy jogorvoslaton, ha nem kapták meg az emberek, nyilván túlságosan nagy terhet jelentene egy ilyen kísértékű tranzakció esetében végigmenni az egész, jogorvos, az egész jogorvoslati folyamaton. Az fogyasztók 90 százaléka például, hogyha hibás terméket kap, akkor valamit tesz. Azt hiszem, hogy ez nem kell meglepődni, hát az emberek nem hülyék, hát élnek a rendelkezésre álló különböző jogorvoslatokkal vagy megoldásokkal, de szerintem nehéz arra következtetésre jutni, hogy a szabad választás jogát megvonjuk a jogorvoslat tekintetében, ez inkább egy politikai döntésnek tűnik, mint szakmainak. Kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy a refit eredménye alapján a válaszokat tekintve javasolnak-e a tavaly decemberben benyújtott javaslatokhoz valamiféle módosítást. Arimont kollega már felvetette azt a kérdést, hogy a, a kezelfogható termékekre vonatkozóan a face-to-face -face értékesítésre is érdemesek itt terjeszteni ezeket a szabályokat. Némi kritikát hallhatunk azzal kapcsolatban, hogy a refit E, előtt megtették ezt a javaslatot. Most, hogy a RIFIT lezajlott, változtatnának-e az eredeti javaslatcsomagon? Köszönjük. Ki szerepel még az elszorok listáján? First of all, it's Evelyn Gephardt, but before Evelyn... Evelyn Gephardt, de még előtte üdvözlöm uh, a látogatói csoportunkat. Um, no, um, I hope I got that correct, so welcome. Um, I think there's Ulmerból érkezett látogatói csoportunk. From, from, from the public service of Brandenburg are visiting us today. Um, we do welcome groups. Brandenburgi közigazgatás eh, részéről is több eh, látogatónk érkezett. Nagyon fontos, eh, a, üdvözlünk minden vendégünket, a fogyasztóvédelemmel foglalkozunk itt, és Evelyn Gebhardt szívéhez nagyon közel álló kérdés a kollégáihoz hasonló módon van. Mindjárt meglátják, hogy a jogszabályalkotás legapróbb részleteire is mennyire kitérünk itt a munkánk során. Evelyn. Köszönöm, Viki. Hát persze nagyon örülök, hogyha vendégeink vannak, látogatóink vannak, és megnézik, hogy képviselőként milyen munkát végzünk, és milyen módon folyik az együttműködés, akár határokon átnyúlóan is, azért ez fontos ami ma bennünket foglalkoztat, az tényleg fontos, és Avino úrnak szeretnék igazat adni ebben az esetben. Tényleg jobban meg kéne ismernünk, hogy valójában kit kérdeztek meg, hogy van-e differenciálás a határmenti térségekben, ahol a, nyilván a határokon átnyúló beszerzés inkább halad, mint egy országban. Ha megnézem Baden-Württemberget, Badenben nyilván másképp vásárolnak, mint Württembergben külföldön, hiszen uh, Württemberg uh, ott esetben nem rendelkezik határral. Uh, az, eh, ez helyenként különböző. Aztán a másik pont, hát úgy tűnik az Európai Unióban, hogy a fogyasztók valójában nem ismerik a jogaikat számos esetben, és ezt azért alaposabban meg kéne néznünk. Ez egy olyan kérdés, amit nem tudunk egy refit keretében megoldani, de azt hiszem, hogy a polgárok válaszait ez félreviszi, meghamisítja, ha úgy tetszik, ezt azért alaposan meg kell néznünk. És amit még szeretnék megtudni, adott esetben a kérdések katalógusát megkaphatnánk egy teljes mértékben, mert hogy hogyan kérdeznek, azért az nem mellékes, sőt, nagyon fontos, hiszen a, nem csak a válaszok számítanak, hiszen ez egy iránymutatást is tartalmazhat arra vonatkozóan, hogy mennyire értelmezték a kérdéseket. Aztán a jogorvoslatok hierarchiáját tekintve, hát bizony a táblázatban, jó, persze itt szerepel rövid távú jogok, nem tudom, szabad választás. Tényleg így tették fel a kérdéseket? Hát fel kell, akkor el kell, hogy mondjam, ez némileg félreviszi a fogyasztó gondolkodását, mert itt szelektálnak bizony, hogy ez önkéntes, vagy szabad döntés, vagy a sorrendet meghatározzák, és azon belül is differenciálnak a második részben. Itt azért nagyon szeretném megnézni a kérdéseket, hogyan tették fel, hogy jobban meg tudjam ítélni, hogy a százalékokat hogyan kell értelmezni. Aztán amit még érdekesnek találok, itt háttérinformációkra van szükség, ezt is bemutatta éppen a prezentációjában, hogy nyilvánvalóan a vállalatok számára nem is annyira fontos, a kereskedők számára fontos, hogy pénzügyi szempontból, hogy kettő vagy három év a garancia. Ez adott esetben számos problémát meg tudna oldani, és azoknak igazat adok, akik itt a mai napon még egyszer elmondták, az Európai Unióban ö, ö, egyetlen fogyasztó sem veszíthet el jogokat a harmonizáció révén. Ez egy fontos alapelv, és azt tudjuk, hogy most eltérőek ezek a jogok, és a három éves garancia van ö, ö, Franciaországban, hat év, Nagy-Britanniában, két év Németországban, hát nem lehet mindenkire a két évet rákényszeríteni, hát mindegy, mert a britek úgyse tudják, hogy milyen jogaik vannak, és nem fogják észrevenni, hogy valamit elveznek. Hát Farázs úr azonnal gondoskodna arról, hogy a polgárok megtudják ezt a csorbítást. Azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok számunkra, a szabatosság a garancia esetében, ezért további információra van szükségem ahhoz, hogy hogyan értelmezzem ezeket a számokat. Köszönöm. Thank you very much, and it's, it's nice to get... Köszönöm szépen, mondja Golga úr. Jó azt a, az eszmecserét így lefolytatni, most félre, le tudjuk koszlatni a félreértéseket, és eh, jó az, hogy a vállalkozásokat, leginkább a kisvállalkozásokat bevonták a felmérésbe, mert így világosabban látjuk azt, hogy hol is állunk. Most hogy én tényleg úgy gondolom, hogy valószínűleg most látszik, hogy nem a jó irányba megyünk, a rossz irányba megyünk, tehát a hatástanulmányt azt egy kicsit kapkodva készítették el, és a jelenlegi javaslat az több kárt okoz az egységes piacnak, mint hasznot. Azért azt ne felejtsük el, hogy mindig az a célunk, hogy online és offline is jól működő egységes piacot szeretnénk megvalósítani. Ezen dolgozunk, tehát ezt mindig tartsuk észben, szerintem rossz irányban megy most ez. A véleményem az, hogy a bizottságnak vissza kellene vonnia ezt a javaslatot az online árusításra vonatkozóan, és egy másikkal kellene előállnia maximális harmonizáció az online-offline értékesítés terén. Ugye lehet látni, hogy az EU minimumot meghaladó ö, szabályok jelentik a legkomolyabb akadályokat, amelyek megakadályozzák a vállalkozásokat abban, hogy a határokon átnyúlóan is értékesítsék a termékeiket. Nekem is vannak kérdéseim, mondja az elnök asszony. Tudom, hogy más ülésre is át kell szaladniuk. Ezt közé kívánják tenni? Jelenleg ez csak a mi honlapunkon elérhető. Nem tudom, hogy ezt nyilvánosságra kívánják-e hozni. És szélesebb körű konzultációt kívánok-e folytatni, vagy sem. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy meg kell néznünk, hogy milyen kérdéseket tesznek fel, mert a fogyasztók a különböző digitális termékek esetében teljesen másképpen reagálhatnak esetleg. Mert lehet, hogy mondjuk közvetlen az eladóhoz fordulhatnak, akkor például én jó magam is egy drága termék esetén sokkal hajlamosabb vagyok panaszt tenni, egy kisebb értékű termék esetében nem biztos, de almát is körtét ne hasonlítsunk össze. Az, hogy egy fogyasztó nem ismeri a jogait, az azért nem jelenti azt, hogy akkor ezekkel ne is lehessen élni az én hazámban is nagyon is ragaszkodnak a fogyasztók a jogaikhoz és a, a javítási joghoz. Azt azonban nem szeretik, hogy csak és kizárólag a javításhoz van joguk. Tehát néha hogy a, néha ez a jog nem kellene, hogy kizárjon mást de azt hiszem lehet, hogy szükségünk lenne további, további írásbeli válaszokra is. Köszönjük! Thank you, Chair. Thanks to... Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm valamennyi tisztelt képviselőnek, aki szót kért és elmondta a véleményét. Először is hadd ismételjem meg azt, a, amit Jurova asszony a levelében írt. Ez most még csak egy ízelítő a munkából, ízelítő azokból az adatokból, amelyeket még finomítunk, és majd szeptember végén fogják megkapni a végleges jelentést, amely az összes adatot tartalmazza, az offline szabályokra vonatkozóan és az online értékesítésre vonatkozóan, tehát lesz egy ö, jelentés, ahogy kérdezte elnök asszony, és ez nyilvánosságra is kerül majd. Most még egyelőre ott tartunk, hogy a, a bizottság a közvetítő szerepet játsza, most kezdődött ez a folyamat, és megpróbáljuk önöknek átadni a legjobb minőségű információkat azzal kapcsolatban, hogy eddig mit tudtunk elérni. Én vagyok leginkább csalódott amiatt, hogy legalább 500 helyett csak 375 vállalkozáshoz jutottunk el. Nem tudom, tudnak segíteni esetleg bennünket abban, hogy több vállalkozóhoz eljussunk? az online kérdőív az több mint 12 hete elérhető a neten, eddig 300 választ kaptunk. Én nagyon örülnék, hogyha az IMCO szakbizottság, a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság segítene bennünket abban, hogy valódi fogyasztókat, valódi vállalkozásokat érjünk el még nagyobb számban. De szeretném hangsúlyozni, hogy itt valódi vállalkozásokról van szó, kisvállalkozásokról és mikrovállalatokról is, tehát tényleg kézzelfogható információkat kapunk a valóságról. Ez az adatoknak a hozadott értéke. De természetesen elfogadom az önök kritikáját, hogy nyilván több információ, jobb információ jobb lett volna, ez mindig igaz természetesen. Ami a fogyasztókat illeti, velük kapcsolatban is szívesen adunk önöknek további adatokat. Tulajdonképpen minden életkor, minden társadalmi csoport benne volt a vizsgálatban, a lakóhely is, tehát hogy 28 tagállamban interjú voltunk embereket, plusz Izlandon és Norvégiában. Tehát szívesen megosztjuk önökkel ezeket az információkat, sőt a kérdőívet is. Teljes mértékben egyetértek, több hozzászóló is megemlítette ezt, hogy a mellékleteket jobban lehet majd érteni, hogyha a kérdőívet is láthatják, úgyhogy természetesen szívesen megosztjuk önökkel a kérdőívet. Azt hiszem, most ezzel abba is hagyhatom, mert szerintem nem tartunk még ott, abban a szakaszban, hogy mi magunk konkrét változtatásokra tehetnénk javaslatot. Én fenntartanám azt az álláspontunkat, hogy a decemberi javaslatunk észszerű megközelítést tett le az asztalra. Az adatok, amiket most letettünk az asztalra, nem mennek szembe azzal, hogy ez egy észszerű megközelítés, de hát természetesen lehet vitázni a különböző lehetőségekről, és átadnám a szót kollégámnak további megjegyzésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadó Arimo úr, illetve Réda asszony egy-két megjegyzésére reagálnék, illetve a legutolsó véleményre, amely a javaslat egészségére vonatkozó. Arimon úr azt kérdezte, hogy az Európai Bizottság az offline-ra való kiterjesztéshez hogyan viszonyul itt. Szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság már a közleményében is, amit a javaslattal együtt előterjesztett, azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy a fogyasztók és a vállalatok is képesek legyenek arra, hogy egy koherens jogi keretre hivatkozzanak, hogyha online vagy offline módon értékesítenek. Tehát az Only Channel értékesítést nagyon tudatosan közelítik meg, és hát az adatok, amiket kaptunk, és önök is ezt mondták, nyilvánvalóan ezt a megközelítést alátámasztják, mint eh, Monika Manfredi kolléganőm már elmondta, az alapgondolatunk az, hogy ezeket az adatokat a jogalkotói folyamatba bevisszük eh, az önök számára és a tanács számára, és egy esetleges következtetés tényleg az lehet, hogy a hatályt kiterjesztjük, aztán a következő, a két évre való kiterjesztést a garancia esetében, és hogy hozzákössük adott esetben az élettartamhoz ezt az Európai Bizottság két évre tett javaslatot ugye általában, ennek számos oka van, most nem akarom mindegyiket külön elmondani. Az egyik pont mindenképpen az, amit ki kell emelni. Az egyik oka annak, hogy erre a modellre javaslatot tettünk, hogy egy egységes garancia jogbiztonságot teremt, mert ez mindenkire, minden tagállamra érvényes, éppen ezért meglehetősen könnyű ezek után online és offline értékesíteni Persze ez azt is jelenti, hogy hallottuk vállalatoktól, mondjuk a tagállamok részéről, ahol eltérőek a garancia előírások, hogyha most esetről esetre kell dönteni, hogy melyik garancia, mikor hatályos, milyen terméknél, hát bizony ez nagyon eltérő helyzeteket teremt, és nem feltétlenül tud jogbiztonságot teremteni. Aztán Réda asszonyra mm, reagálva, hogy miért kellene a jogorvoslatok hierarchiáját egyenként végvenni. Ennek a javaslatnak az eltérés a 99-es irányelvhez képest, mondjuk az egyik a különbséghez képest, hogy egyszerűbb az első fokozatról a második fokozatra történő áttérés, ezt a körülmények, a feltételek tartalmazzák, amelyek a 9. cikkben szerepelnek. Itt konkrétan arról beszélek, hogy sokkal egyszerűbb a szerződés megszüntetésére áttérni, és nincs szükség arra, hogy az összes jogon végig menjünk minden egyes esetben. Fordasszony, egy utolsó pontra térnék ki. Mit a megismételt a többszöri javítási megközelítésről beszélnünk, és hát itt ezt többször, ezt hangsúlyoztuk is a 28. pontban, itt a javaslatunkban e, nem szeretnénk újra és újra megkísérelni a javítást, vagy megkíséreltetni, és kéne egy határidő, még hogy észszerű határidőn belül, amikor is meg kell csinálni a javítást, és ha nem, akkor egész egyszerűen a második szint következik a jogorvoslatban. Ez a kilépést jelenti a szerződésből. Köszönöm szépen. Thank you. And maybe... Köszönöm szépen. Kérem az Európai Bizottságot, hogy a kollégáknak küldjék meg a linkjét, linkjét annak, hogy a konzultációs dokumentumot hogyan lehet közzétenni. Ezt megteszik, akkor a képviselők továbbadják ezt az információt. A social media segítségével. Ha ezt a linket nem kapják meg, akkor nem lesz ez olyan könnyű. Ezt várjuk tehát önöktől. Még egyszer mondom, csak a megkapott linkeket tudjuk továbbadni, és nyilvánosságra hozni. Ha ezt nem kapjuk meg, akkor nem. The next item is the uh, report by... Következő témánk a KOMI jelentés, az Európai Védelmi Unió témájánál tartunk. Véleménytervezet megvitatására a SZEDE szakbizottság részéről, az, amely az AFET albizottságaként működik. Urmász Pált az előadója ennek. Komi asszony július 6-án nyújtotta be a vélemény tervezeteit. Ezben véleményezzük az eredeti SZEDE jelentést. A Költségvetési és a Külügyi Bizottság is természetesen véleményezi ezt a jelentést. Elsőként Lara Komit kérem fel előadóként, hogy vezesse fel a témát, mint egy megnyitva a vitát a Védelmi Unióról. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Igaz, hogy vannak még más szakbizottságok is, amelyek ezzel a kényes témában foglalkoznak. Annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, a biztonság és védelempolitika nem sokat változott, nem javult, nem történtek fontos eh, javítások. Az a véleményünk, hogy ez továbbra is nyilván egy nagyon kényes, érzékeny téma, különösképpen a terrorista támadások fényében, amelyeket eh, Európában eh, szerte megtapasztaltunk, megéltünk, és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság eh, szerintem nagyon fontos, hogy több javaslatot is tegyen, amelyek egyrészt az, els, az egységes piacra vonatkoznak, másfelől pedig arra, hogy az információt nagyobb mértékben megosszák egymással a tagállamok. Azok a pontok, amiket szeretnék kiemelni, és amelyek majd a javaslat részét képezik, amelyeket kiemelünk és átküldünk a külügyi bizottságnak, a következők. Először is az, hogy a biztonság és védelem politika javítsa az egységes piac működését, tehát az állampolgároknak ne csak a benyomása legyen az, hogy ez jól működik, hanem valóban érezzék is, hogy a biztonság az erősebb, jobb, és a megelőzés is megtörténik. A védelmi kapacitást is erősíteni kell, ezt azáltal lehet megtenni, hogy az ágazatot erősítjük ezen a téren. Tehát igyekezni kell a kutatás és fejlesztési tevékenységeket előbbre vinni, a megelőzést is előbbre vinni, és a védelmi piacon használatos fegyverek, termékek fejlesztését is, természetesen emlékeztetve arra, hogy a békét favorizáljuk, a békét támogatjuk. Több lépés is történt. Bizonyos európai országokban voltak projektek, amelyek beindultak, ezekhez kapcsolódó költségvetési sorral is, ezeket támogatjuk, de szükség van arra, hogy a tagállamok között állandó együttműködés alakuljon ki, mert nagyon sokszor előfordul, hogy a tagállamok nem folytatnak párbeszédet egymással, nem cserélnek információt olyan emberekről vagy szervezetekről, amelyek aztán problémásnak bizonyulhatnak, akár terroristákról is szó van, akik veszélyt jelenthetnek Európa számára. Ez a fenyegetettség nyilván az ISIS-hez is kapcsolódik, de a külső határok ellenőrzésére is gondolnunk kell, és a belső, idézőjelben a belső határokra is vonatkozik mindez, az illegális embercsempészetre, emberkereskedelemre is gondolok, a vámellenőrzésre, amely szintén nagyon fontos. Van még egy pont, amelyet osztanak a kollégák, amelyeket a tagállam, amelyet, amelyel a tagállamok is foglalkoznak, ez a közös haderő témája. Juncker elnök úr, bizottsági elnök úr ezt már felvetette tavaly, de arról is szó van, hogy a hírszerzés is közös legyen. Ez nem jelenti azt, hogy az egyes tagállamok saját titkosszolgálatai megszűnnek, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy megpróbálnák megosztani az információkat, együttműködni a kiberterrorizmus és a terrorizmus területén az ezekkel szembeni fellépésben. Az Európai Unióban innovatív információs és kommunikációs rendszerekre van szükség, mert egyébként oda jutunk, hogy mindenki különböző eszközöket használ, amelyeket nem lehet összekapcsolni, és ezek nem hasznosak arra, hogy a megelőzési munkát el tudjuk látni. Itt arról is Szó van ugye, hogy Európának meg kell védenie magát a jövőbeni támadásokkal szemben, illetve ezeket meg kell próbálni megelőzni. Ezek igen ambiciózus célkitűzések, amelyeket felsoroltunk, de az a meggyőzésem, hogy nagyon objektív célkitűzésekről van szó, amelyek megvalósíthatók, és mielőbb, tehát rövid távon reagálnunk kell. Én nem szeretném, hogy a tagállamok nemzeti egoizmusait megint fölmerüljön, mert minden alkalommal ez akadályozza a rendeleteket, az irányelveket, és nem szeretném, hogy most ez a nemzeti egoizmus érvényesülhessen. Az egységes piac valóban Európa szíve, de ezt be kell mutatnunk, alá kell támasztanunk tényekkel és érvekkel, és azt kívánom, hogy legalább most a tagállamok szembenézve a terrorista támadásokkal és a halottak nagy számával, szembenézve azzal, ami esetleg a saját területükön történt, végre félreteszik az egoizmusukat, és előre tudunk lépni. The socialist shadow is Maria Grappini, is that... Maria Grappini, a szocialisták árnyék előadója, vagy valaki más az ő táborítében esetleg szeretne hozzászólni ehhez? Akkor az ECR frakció nevében Emma McClarkin következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadó véleményét is. Megpróbálok világosan, ugyanakkor nem túl durván hozzászólni amikor az imco először hallottam erről, hogy véleményezzük azt a jelentést, akkor nagyon örültem. Végre beszerzés témában véleményt nyilváníthatunk, hiszen ez mégiscsak a mi asztalunk, és reméltem, hogy a védelmen belül is majd így nagyobb lesz a verseny. Az átláthatóság, hiánya eh, hátráltatja ennek a piacnak a működését. Talán a kis és középvállalkozások számára is nagyobb lehetőségeket eh, biztosítunk ez ügyben. Arról nem is beszélve, hogy ezek a pénzek a kutatásra és fejlesztésre fordíthatóak. They were all mentioned here in brevity, but overshadowed. Uh, a belső piac szerepéről beszéltünk, de ez a vélemény mégis egy európai hadsereg mellett tette le voksát. Az euroszkeptikusokat szokták a fekete-fehér bélyegével bélyegét ránk sütni, de hát az európai hadsereg felállításának a gondolata a nemzeti hatáskör súlyos megsértése ami azonnal szemet szúr nekünk, arról is beszélve, hogy az IMCO bizottság hatáskörén jelentősen túlmegy, se nem védelmi, se nem katonai, se nem külügyi kérdésekhez semmi közünk itt az IMCO-ban, de az Európai Parlamentnek egyáltalán nincs mandátum arra, hogy ilyesmit kérjen. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Uniónak a védelmi ügyekben a tanács kérése nélkül, egyhangú kérése nélkül igazából semmiféle hatásköre nincsen. Bózot csinálunk magunkból, amellett elszalasztunk egy kiváló lehetőséget is arra, hogy koncentráljunk azokra a területekre, ahol tényleg van hatáskörünk, ahol javíthatnánk a belső piac működésén az alapvető értékekkel, amelyeket felvázol e, ez a vélemény, például az ellátás biztonsága, technikai információ kezelése tekintetében, nagyon jók ezek az elvek. Az Európai Unió belső piacán igenis el kell érnünk a nagyobb fokú átláthatóságot annak érdekében, hogy az ellátási láncok megnyíljanak, hogy több lehetőséget biztosítsunk a kis és középvállalkozások számára is Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a védelmi kutatásokat előmozdítsuk, elősegítsük, ösztönözzük, főként az iparon belül meglévő óriási hiányosságokat valahogy pótoljuk. Az ECR frakciós jó magam számára is az a legfontosabb, hogy elkerüljük a többi nemzetközi erőfeszítése való átfedést, gondolok itt elsősorban a NATO-ra, egész egyszerűen nem szabad, hogy kifogjuk a szelet más nemzetközi szervezetek vitorlájából, nem szabad, hogy ezek a, a, a, a úgynevezett felhigított, felvízezett beruházások igazából pont, hogy nem erősítsék, hanem gyengítsék az Európai Unió ez irányi fellépését. Éppen ezért jelentős módosításokat fogok benyújtani, amelyek elsősorban a piacra koncentrálnak majd, annak érdekében, hogy valóban azzal foglalkozzunk, ami a feladatunk. Komoly geostratégiai követeléseket itt ebben a szakbizottságban, főként ezen jelentés keretein belül szerintem botorság lenne tenni. Köszönöm. Um, Most uh, Morten Lokegárt következik, helyett Morten Lokegárt uh, nevében fog beszélni, elnök azt mondja uh, Góga képviselő. Valóban uh, van óriásiak az eltérések a képviselők között Focus on the part of procurement. On this part, Morton will have a few suggestions in strengthening the wording. Taking his Danish opt-out into, into... Kollégám Dánként, ugye az opt out a kimaradás jogával élve, illetve az ALDE frakción belül is vannak persze, mi tiszteljük a teretérő véleményeket. Kollégám úgy éri, hogy az európai hadsereg felállításának kérése nem aktuális, éppen ezért azt javasolja, hogy ezt töröljük, vagy hát jelentősen enyhítsünk ezen a megfogalmazáson. Maria Grappini nevében szeretne valaki hozzászólni? Köszönöm szépen. Grappini kolléganőm ma nem tud jelen lenni, ezért egy jegyzetet adott át nekem. Ezt angolul fogom felolvasni, mert hát őszintén szólva a kifejezések túl bonyolultak ahhoz, hogy azonnal lefordítsam németre. Mindenek előtt Lára Kominak szeretne gratulálni a szöveghez, amit készített. A módosítókat illetően a következő aspektusokra hívom fel a figyelmet. Maria úgy gondolja, hogy figyelembe kivelembe menni venni a piaci széttöredezettséget, és látni kell, hogy a szerződések többségét még mindig nemzeti szinten kötik le, meg egyenlő hozzáférést kell biztosítani ehhez a piachoz valamennyi európai ö, gazdasági szereplő számára és teljes mértékben ügyelni kell az alvállalkozói láncok kialakulására, hiszen Fontos, hogy a minőségi és világos információkat adjunk, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségek vannak a különböző szektorokban, és tényleg hasznos lenne felhívni a bizottság figyelmét eh, arra, hogy mennyire fontos a koordináció a védelmi szerződések megkötésekor, és megfelelő intézkedéseket kell hozni arra, hogy erősítsük a jogalkotói oldalt, és hozzáigazítsuk ezt a különböző piaci elvárásokhoz. Tehát bátorítani szeretnénk a bizottságot arra, hogy konszolidálja a kutatást a védelmi területen, hogy így tudjuk lehetővé tenni a fejlődést, a technológia területén a védelmi iparban. A tanúsítványozás és a közös európai szabványok a különböző ágazatokban feltétlenül fönn szükségesek lennének, és erősíteni kell a versenyt is. Ez azt jelenti, hogy egyszerűsíteni kell a közbeszerzésekhez a hozzáférést valamennyi piaci szereplő számára. Itt tudjuk biztosítani a magas szintű minőséget. És erőteljesebb koordinációra van szükség a különböző felszerelési területeken, a tagállamok szintjén. Mindenek előtt, ha azt vizsgáljuk, hogy számos ágazatban komoly költségvetési csökkentést látunk, a közös biztonsági politika magas szintű ellátást követel meg, és az együttműködés előtt meg kell nyitni a kapukat valamennyi tagállam esetében. Itt a kutat, közös kutatók központ nem szerepel az AFET jelentésben, éppen ezért tisztázni kell, hogy ezen a területen mire számítunk. Az európai képességfejlesztési politikában előkészítő lépésekre van szükség, ahogyan a fegyel, fegyverzetben is. Itt a közbeszerzési piacot meg kell nyitni az összes tagállam előtt, így tudjuk a katonai képességet Köszönöm. Nem vagyok biztos benne, hogy egyébként személyesen minden egyetértek abban, amit felolvastam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Júlia Védafa, köszönöm szépen. Elnök asszony, árnyék előadónk, nevében Soltész a nevében beszélek, nem tud jelen lenni, más bizottságban kell lenni. Általában a komi asszony jelentése helyes irányba mutat az Európai Védelmi Unió kapcsán vannak a pontok, hogy Solti, mint például Solti úr néhány dolgot fel szeretne vetni egyetért azzal az előadóval, hogy szükség van a tagállami kooperációkra, de Solti szó felhívja a figyelmet arra, és hozzáteszi, hogy hiányzik az átláthatóság a nemzeti védelmi adminisztrációk és az ipar között. Éppen ezért korrupciós esetekre is felkérni a figyelmet, ami a közpénzek nem hatékony elköltözéséhez vezette. Éppen ezért a transzparencia rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan költik el a pénzeket, ezt megfelelően ellenőrizni kell, és ne legyen párhuzamos, ne építsünk ki párhuzamos kapacitásokat. Söltész úr egyébként felhívja a figyelmet a negyedik pontra, itt külön beszélünk a közbeszerzésekről. A közbeszerzési mechanizmusoknak erősíteniük kell, az együttműködés fel kell lépni a korrupcióval szemben, és az egységes piacot kell erősíteni, ennek a működését javítani az Európai Unióban. Ez egy néhány felvetés, de a későbbiekben lesznek még módosító javaslataink, hogy erősítsük ezt a szöveget. Köszönöm szépen. Van-e további? Mrs. Trosetsky, would you like to speak, Marlene? No. Kívánna még hozzászólni, kolléganő? Igen, akkor van-e még valaki? Jó, akkor most még egyszer kérem, könyörgöm, kérem, maradjanak az, a mi szakbizottságunk hatáskörén belül, mert hogyha harcolni kell fontos témákban, olyan témákban, amelyek fontosak számunkra, eh, akkor a hatásköreinket figyelembe kell venni és vannak más szakbizottsági elnökök azt mondják, hogy től kitérünk más területekre, és ez olyan területekre, amelyek nem tartoznak a hatáskörünkre, és ez megnehezíti a helyzetemet. Nagyon nehéz megvédeni egy ilyen ügyet. Tudom, hogy nagyon sok ért érdekes kérdés van, érzékeny kérdés van, de Lara, itt ez egy, mm, értjük a politikai üzenetet is, amit mondani akarsz, de nagy kihívás számunkra bizottsági elnökként, hogyha túllépjük a hatásköröket, tehát olyan területekre tévedünk, amely nem tartozik teljes mértékben a kompetenciánkat, mindenek előtt akkor, ha tudom, hogy nagy harc következik, a szedével például a közbeszerzés területén, a védelmi ágazatban, és és ha ragaszkodni akarunk, az, hogy a mi szövegünk is megmaradjon, akkor fókuszálnunk kell az elmondandókat, de, és azok kell, belül kell maradnunk, ami, ahol kompetenciánk van. Lara. Mm. Köszönöm, elnök asszony. Én azon a véleményem vagyok, hogy a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság esetében néha nagyon nehéz meghatározni, hogy melyek a pontos kompetenciák, azért mert ilyen a szerepünk. Hát egyrészt a belső piacra foglalkozunk, a személyek szabad mozgása, az áruk szabad mozgása, valamint a vállalkozások és a vállalkozók szabad mozgása mind-mind hozzánk tartozik, és nem mindig olyan könnyű meghatározni, hogy akkor most pontosan mi és a mi kompetenciánk, és mi nem, és akkor még a szolgáltatásokról nem is beszéltem. Most egy igen különleges pillanatról van szó, itt nem a szolgáltatási irányelvet vitatjuk, vagy egy másik ilyet, amelyek tényleg fontos irányelvek, és ahol vitatkozni lehet arról, hogy mi a mi hatáskörünk és mi nem, de itt most egy olyan problémával küzdünk, amely a biztonságot illeti, a biztonság pedig a, az Európai Unió területére vonatkozik, ez szerintem nem túl, nem semmifajta túllépés nem jelent, nem lépjük túl a hatáskörünket. Én azt is értem, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Nyilván az igaz, hogy ez a vita egy kicsit uh, szürreális, ugye a Brexitet megszavazták, és akkor közben meg uh, vannak olyan parlamenti képviselők, amelyek aztán olyan témákat vitatnak meg, amelyeket később nem alkalmaznak esetleg az ő hazájukban. Ezekkel a kérdésekkel mind foglalkoznunk kell ezen a szakbizottságon belül. Amellett, hogy ezt elmondtam, én szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen mindenkinek a rendelkezésére állok, például, hogy a közbeszerzések témájában módosítsuk a szöveget, megerősítsük, és mindent beveszünk ide, amit belső piaci bizottságként megtehetünk, de a hírszerzés, a közös hírszerzés, és így tovább, az igenis hozzánk tartozik, mert itt a tagállamok közötti ö, együttműködésről van szó, nem pedig az Európai Unión kívüliről. The deadline for... A módosítók határideje hetedike, vagyis szerda, szeptember hetedike dél. És a módosítókat szeptember 29-én beszéljük meg, és október 11-én szavazunk. Itt a bizottságban. A következő napirendi pont a szavazás. 16.30-kor várjuk meg ezt az időpontot, hogy a képviselők is mind jelen legyenek. Köszönöm. So, ladies and gentlemen, if... Hölgyeim és uraim, ha mindenki készen áll, akkor a napi rendünkön a szavazás következik az Európai Unió általános költségvetése a 2017-es pénzügyi évre összes szakasz, és Liza Jakonszári az előadó. Tehát először a költségvetési sorokról, sorokat tartalmazó szavazólistáról, szavazólistán fogunk végigmenni. Én fel fogom olvasni az IMCO számokat, ez a 6612, és akkor csak annyit mondok, hogy mellette, ellette vagy sem. Tehát 6612, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6613 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 6614 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 6615 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 6600. A megjegyzésekről szavazunk először, tehát a megjegyzések mellett ki van, ellene tartózkodás, ezeket nem szavaztuk meg és a 6600 számadatai mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6601 még egyszer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6603 mell először a megjegyzésekről szavazunk. Tehát a megjegyzések mellett ki van, ellene, tartózkodás, ezeket nem fogadtuk el. A 6603 számadatairól szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, tehát a 6603-asnak a számadatait ellenőrizzük, jó? Elektronikusan. Tehát akkor 66-16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6604 a megjegyzésekről szavazunk először, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most jönnek a számadatok, tehát a 6604-esnek a számadatai mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6602 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6606 megjegyzések először, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, számadatok 6606 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6608 megjegyzések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6608 számok mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is, 6617 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6 Um, can we take on block one... Lehetne egyben szavazni 66, 18, 19, 20 és 21-est. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6606 6607 javítja magát az elnök asszony, a megjegyzésekről szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk, és akkor a 6607 számadatai mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el és akkor megint blogban a 66, 22, 23, 24 és 25 és, és 26-ost mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6605 megjegyzések mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el, számadatok 6608 mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 6610 megjegyzései mellette ellene tartózkodás, nem fogadtuk el, 66-10 számadatai mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 66-27, 66-28 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 66-09, ezt visszavonták, a megjegyzést visszavonták, a számadatokról szavazunk. Nem szavazunk? a 6609-es összegeiről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6611-es megjegyzéseit visszavonták, és az összegekről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most Szavazunk a jelentésről. On compromise one. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. E, nem fogadtuk el, kilences mellett ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el Hármas kompromisszum mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk 14-es mellette ellenet tartózkodik. E, ellenőrizzük elektronikusan. That falls. Nem fogadtuk el négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-est visszavonta Komi asszony 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész ezt visszavonásra került. Harmadik rész mellett ellene tartózkodik nem fogadtuk el. Ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért? Okay. That's definitely fallen. 24. Világos, hogy nem fogadtuk el, bocsánat, a felesleges szavazásért 20 és mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Záró szavazás az így módosított jelentés egészéről, elektronikusan természetesen, mondanom sem kell. Még egy valakitől várunk. Szavazás, szavazás, lezárom. Még egy. Huszonkettő hatarányban nem tartózkodás mellett elfogadtuk, és Komi asszony szavazógépe Eva Panovai, bocsánat, nem működött. Tudjuk, hogy az EPP szavazataiból egyet több van, mint ami megjelenik a gépen, ami fontos lehet a következő szavazásra vonatkozóan. Okay, let's see if that works better for the next vote. So congratulations, Lisa. Thank you. Lisának, Jakonszárinak gratulálunk. Um, the next is a single vote on the opening of the inter az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szavazunk, egyetlen egy darab szavazat van szó, a fegyverek vásárlása és birtoklása témájában az adóknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mielőtt rátérnénk a szavazásra, szeretném a még hangot adni aggodalmaknak az intézményközi tárgyalások kapcsán. A cseh fegyvertulajdonosok aggódnak emiatt a javaslat miatt. Ezt nem szabad el e, e felett elsiklani a figyelmünknek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő információ birtokában hozom mindenki információt, mi is. Éppen ezért arra szólítom fel az Európai Bizottságot, hogy minden tagállamból megfelelő információkat jutassanak el hozzánk a fegyverek birtoklása és vásárlása kapcsán, annak érdekében, hogy ne olyan jogszövet fogadjunk el, amely visszafele sül eh, el, amivel nem használunk az európai választópolgároknak. Um, I, I note that uh, Alain from the Commission is here. Az Európai Bizottság részéről eh, Evelyn Gephardtnak adom meg a szót. Ja, äh, könnte ich vielleicht auch im Namen... Sergio Köferati nevében szeretnék kérdést feltenni a bizottságnak, és ezzel kiegészítem, hogy igazán tudjon válaszolni, hogyha írásban válaszol. Ő a következő pénzben írta ezt föl. A felhasználók milyen kategóriai használják ezeket a kézi fegyvereket, ilyen kategóriákat, és kiknek van erre engedélyük, hiszen egy sor ö, merényletet láttunk, éppen ezért fontos lenne megtudni, hogy melyek azok a fogyasztók vagy használók, amelyeket érintene a javasolt intézkedés. Tehát jó lenne, hogyha azt látjuk, hogy bizonyos emberek nyomás alá helyeznek bennünket, nagyon erős a lobby tevékenység, és sok mindent mesélnek az interneten is például, ami nem igaz. Jobb lenne, hogyha így közvetlen választ kapnánk arról, hogy mi a helyzet valójában. Emlékeztetni szeretném a képviselőket, a közvéleményt, a bizottságot is. És itt szavazás lesz az árnyék előadók nevében. Azt fogom mondani, hogy konkrét információt kérünk ebben az ügyben és még a szavazás előtt, vagy, és tényleges gyakorlati számokat is és az információkat konkrét típusban kérjük, milyen típusú kézi fegyverekről beszélünk, vagy lőfegyverekről beszélünk. Tudjuk, hogy a tagállamokat megkeresik, és arra számítunk, hogy megkapjuk az információkat. Nyomon követem ezt a dolgot, de még nem kaptuk meg azokat a számokat, amelyek fontosak. És világossá tettük, hogy ez egy létfontosságú kérdés számunkra, hogy belemenjünk a trilógusokba ebben az ügyben. Látom, hogy a képviselők bologatnak, tehát ezt jegyzőkönyvbe vetetjük, ezt az információt. Az Európai Bizottság tudja ezek után, hogy részletesebb információkat várunk. Jó, és akkor most megnyitom a szavazást az, interinté, az intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozóan elektronikus szavazás. Még van, aki szavaz. Jó. 24-3 arányban elfogadva, 5 tartózkodás mellett. Köszönöm szépen. And just whilst people in the room, if any of the shadows want... Hogyha az árnyék előadók keresnének engem jövő héten, vagy szeretnének találkozni velem, akkor tudassák ezt, kérem velem. Ladies and gentlemen, can I ask you, is it quite cold? Hideg van a teremben? Ez a kérdésem, hölgyeim és uraim, ugye? Akkor azt kérem, hogy a panaszok voltak itt a hőmérsékletre, ezt eh, szerettem volna csak elmondani. Itt eh, úgy tűnik, hogy valami a klímával nem tökéletes. Nem csak arról az, hogy most jönnek vissza nyári szabadságból az emberek. next item on the agenda. Napi rendünk következő pontja az Euró, a gazdaságpolitikai koordináció szemeszter, európai szemeszter. A 2016-os prioritásokról lesz szó. Styler asszony, itt a módosítókról fogunk beszélni először. Lucy Anderson az előadó valójában, és nem Styler asszony. Tehát Styler asszony Catherine felváltotta. Anderson asszony, és 52 módosító született, amit megkaptunk, és meg is adom a szót Anderson kolléganőnek. Én nem vagyok az előadó, én képviselem Ketrint. Sajnos nem tud eljönni a mai napon, amit nagyon sajnál, kimentem őt a nevében, és a szociális és demokraták nevében. Szeretnék röviden beszélni a véleményről, ezzel hozzájárulunk az ECON éves jelentéséhez, amelynek a fókusz az európai szemeszter folyamatának éves végrehajtása. Egy néhány szót szeretnék elmondani. Katrin nevében a véleménnyel kapcsolatban köszönni, megköszönni a munkát az árnyék előadóknak a fontos hozzájárulást és 62 módosítót terjesztettek elő összesen, már meglévő pontokat felvetettek, amelyek megjelentek a bizottságban, de egy néhány fontos új pontot is felvetnek. A többség a következő pontokról beszélt. Először is az adóztatás vonatkozás, amelyik támogatásra van szükség, hogy nekiálljunk a bonyolult adóztatási leépítésének leépítésnek különböző tagállamokban. Szeretnének fellépni az adóelterülés és az adócsalás ellen, ez egy fontos jelentés, ez a parlamentőrnek egy fontos prioritás kérdése, és ismételjük azt, hogy megfelelően kell végrehajtani és átültetni a kis és középállatokra vonatkozó törvényeket. Felhívjuk a bizottság arra, hogy jogsértési eljárást is alkalmazzon, a szükséges. Megfelelő képzésre, oktatásra is szükség van. Az életen áthasszó oktatás, például a szakképzés is fontos téma. Ezeket a lehetőséget meg kell ragadni. Az előadó számos módosítót igyekszik bevonni a szöveg a kompromisszumok formájában a következő kompromisszumos terület egyik megszületik idén, meg, ma reggel megkapta a megfelelő felvetéseket, és kellő időt kér Katrina arra, hogy kidolgozhassa ezeket, és a továbbiakban szeretné megbeszélni ezt majd a következő árnyék előadőülésen most szerdán 5 óra 15-kor az ASP 3E3-ban kerül erre sorot, kívánja megbeszélni ezeket a felvetéseket szeptember 26-án pedig további egyeztetésekre kerül sor. Köszönöm. Pán Adam Scheinfeld niestety hogy nem nie może dzisiaj wziąć Seinfeld úr sajátos módon nem tudja tiszteletét tenni ma közöttünk, amit nagyon sajnál, de felvette velem a kapcsolatot, és megkért engem, hogy én olvassam fel a nevében a mondani valóját, ami a következő. Hogy azt a korábbi alkalmak során már hangsúlyozni próbáltuk, a frakciónk egyetért az alapvető elvekkel. Ez azt jelenti tehát, hogy a módosítványokat és az esetleges kompromisszum módosítókat tudjuk támogatni, amelyek az európai szemeszter fontosságát hangsúlyozzák, illetve az ország specifikus ajánlásokat, mert úgy érezzük, hogy a belső piac működését mindenképpen javítani kell. Ez fontos egyébként a kkv esetében is, amelyeknek, mármint a kis és középvállalkozásoknak óriási adminisztratív nehézségekkel kell szembenézni. Itt van a szolgáltatási irányelv, a különböző tagállamokban a szabályozott szakmák kérdése is problémát jelent. Fontos, hogy egy egységes belső piac működjön. Vannak olyan területek ugyanis, ahol amelyeknek nagyobb figyelmet kell szentelni, a módosító indítványai pontosan ezt a célt szolgálják majd. Főként ma, amikor tudjuk, hogy a protekcionizmus elharapódzóban van, akkor kell különösen odafigyelni arra, hogy az egységes belső piacot minél nagyobb mértékben támogassuk. Az európai szemeszter keretében kiadott mutatások, iránymutatások vagy ajánlások is jól mutatják, hogy a különböző tagállamok között mekkora különbségek vannak e tekintetben. Fontos, hogy a prioritások az Európai Bizottságot, illetve a tagállamokat is nagyobb mértékben irányítsák. Seinfeld úr annyit kért még, hogy ezen cél érdekében próbáljunk együtt dolgozni, ezért kompromisszumos módosítók készülnek majd. Seinfeld úr éppen ezért szeretne mindenkinek előre is köszönetet mondani az együttműködésért. Köszönjük szépen! Speaking for our shadow, who is Richard Sulik. Richard Sulik az előadónk, aki azonban sajnos nem tud itt lenni. kollega szeretne az előadónak köszönetet mondani, nagyon sok részével ennek el egyet tud érteni. Az európai szemeszter 2011-ben indult, sajátos módon nem mindig nagyon sikeresen működik ez. Az Európai Uniónak új felelősségi körei vannak. Meggyőződésem az, hogy a legjobban a tagállamok maguk tudnak megoldást keresni a meglévő problémákra. Azt hiszem, hogy ez eh, világos, hogy a tagállamok az ajánlásokat az európai szemeszter keretein belül nem tudják megoldani, akkor azt eh, mindenképpen elemezni kell, hogy mi okozza a végrehajtás hiányosságait, talán azért, mert a a szemben egyre nagyobbak a követelések és az elvárások. A kollega a szubszidiaritás elve mentén úgy érzi, hogy még sokat tenni vele. A véleménytervezet javítása érdekében eh, el kell eh, mondania, hogy eh, a digitalizálni kell a közigazgatást, ugyanakkor több tagállam esetében is megmutatkozott, hogy nem a digitális általás gyorsasága, hanem annak a minősége az, ami meghatározó. A tagállamokban fontos, hogy az administratív terhet csökkentsük, hiszen a, azt az gazdasági sikertársuk alá, amelyet megpróbálunk ö, ö, megteremteni. Egyébként a kollega szívesen együttműködik majd az árnyékeladókkal. Köszönöm, kollégák! Szeretnék köszönetet mondani az eltnék előadóknak. Kiváló munkát végeztünk ezen tervezett ügyében. A frakcióm a módosító indítványok többségét támogatni tudja majd az világos, hogy az egységes belső piac mennyire az Európai Unió szívét alkotja, az elmúlt évtizedek legfontosabb sikere, ugyanakkor még nem értünk a munka végére. Éppen ellenkezőleg most, amikor a brit népszavazás eh, következményével szembe kell nézni, meg kell erősítenünk eh, a belső piacot. Ennek a módja az, hogy az európai szemeszteren belül megtegyük azt, amit, amire megvannak az eszközeink. A CSI, tehát az ország specifikus célsért, tehát az országspecifikus ajánlások tekintetében tett haladást egyes tagállamok esetében is mindenképpen objektívabban kellene elemezni, ezért a tagállamoknak és a bizottságnak is nagyobb erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy ezek megvalósuljanak. A kölcsönös elismerés elve, mint hogyha nem jelenne meg kellő ha hangsúlyal ebben a véleménytervezetben, több módosító indítványt is benyújtottam ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy ezek többségét a kollégák majd támogatni tudják. Ennyit szerettem volna elmondani. Dióhéjban köszönöm. Thank you. Um, Julia, you speaking on behalf of the Green. Köszönöm szépen az zöldek nevében, Julie kér szót, nem? Akkor van-e még valaki, aki szólni kíván? Ha nem ez a helyzet, akkor kérdezem az előadótól, hogy kérje a szót vissza. Nem, köszönöm, elnök asszony illetve hát aki az előadót helyettesíti, nem. Ketrin nyilván szeretné, hogy a lehető legtöbb frakció képviseltesse magát majd a találkozón, ami nem sokára lesz. Köszönöm. We are running slightly ahead of time here. Megint gyorsabbak vagyunk mint a napi rendünk. Az jó dolog egyébként, az következő és utolsó napi rendi pontunk egyébként egy jelentés az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon címmel hét módosító már megvan, július 13-án volt árnyék előadói találkozó, és meg is adom az előadónak a szót a témával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid ez a javaslat, és mégis rengeteg módosítót kaptam. Ez azt jelenti, hogy nagyon is a parlament szívéhez közel áll ez a javaslat. A módosítók legnagyobb része ugyanabba az irányba megy az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságával kapcsolatban, így sok kompromisszumot lehetett készíteni, amelyeket remélhetőleg majd mindenki oszt. Először azt a, szeretném hangsúlyozni, hogy az eredeti szándék az volt, hogy itt nem arról van szó, hogy a digitális tartalmakhoz ingyenesen, határokon átnyúlóan mindenütt hozzá lehet férni, mert ez a copyright jogszabályozást ásná alá, vagy ezzel menne szembe. Tehát fontos ezt hangsúlyozni. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy valaki a, egy másik tagállamban ideiglenesen tartózkodik, amikor ez a hozzáférés megvalósul, tehát ezt az ideiglenességet szerepeltetjük a szövegben, vannak olyan szolgáltatók, amelyek ingyenesen nyújtanak szolgáltatást. Nyilván a rendeletben szereplő összes szabályt be kell, hogy tartsák, és figyelembe kell venni a felhasználó tartózkodási helyét. Mindenki egyetértett abban, hogy konkrét körre kell a hatályt korlátozni arányos és nem invazív intézkedéseket lehet megvalósítani. A személyes szabadságban nem lehet beavatkozni, vagy ezt nem lehet sérteni a szükségesnél többen, jobban. A javaslatok a megengedhető eszközökre is kiterjedtek a módosítókban. Én itt megpróbáltam egy olyan kompromisszumot kidolgozni, amelyet remélem majd az árnyék előadók és a többi kolléga is el tud fogadni. A rendelet delegált aktusokkal módosítható. A szöveg szerint ez azt jelenti, hogy gyorsan lehet majd aktualizálni, frissíteni a piaci fejleményekhez igazodva a szabály, de van itt egy olyan klauzula, amely más eszközöket is lehetővé tesz az egyes felek között. Szerintem a gyengébb bek vagy kiszolgáltatottabb felek számára ez nem jó. Ami pedig az életbelépést illeti, a, az állampolgároknak hasznos eszköz kell rendelkezésre bocsájtani úgy, hogy az ipar, tehát ez a szektor igazodjon ehhez, és én módosítanám ezt, tehát a fikció jurist, ami rögtön életbe lépne, én hat hónappal későbbre tolnám, azért, hogy a szolgáltatók is megvizsgálhassák az eszközt, vagy hát próbálhassák ennek az alkalmazását, viszont a teljes életbe lépés az csak 12 hónappal később következne be. Az egyes frakció között nagyon sok az egyetértés, tehát van átfedés, és remélem, hogy robusztus kompromisszumos módosítókat tudunk összerakni, és nehézség nélkül le tudjuk zárni ezt a dossziét. Köszönöm. Panova képviselő asszony következik. You, chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadónak, Zulló úrnak a munkát, ugyanis Zulló úr nagyon jó árnyékelőadói találkozót szervezett, ez nagyon hatékony volt mindannyiunk számára, és itt el tudta magyarázni a a helyzetet, illetve azt, hogy, a, mod, hogy ő hogyan gondolkodik, mi pedig a módosítók mögötti gondolatmenetünket tudtuk megosztani vele. Az eredeti bizottsági javaslat az nagyon jó volt, abban egyetértettünk, és az elhangzott, hogy nagyon kevés és picike kiegezításra kell, hogy sor kerüljön csak. Én annak is örülök, hogy most itt látom, hogy mindenki szeretné lezárni ezt a dossziét minél előbb, mert így valóban az európai állampolgárok javát szolgálhatjuk, lehetővé tehetjük számukra, hogy bárhol használni tudják az online tartalom szolgáltatásokat az Európai Unión belül, anélkül, hogy több újabb bürokratikus terheket rólnánk bárkire is, és közben a vállalkozások pedig a szolgáltatásaikat bővíteni tudják. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy ez a rendelet nem korlátozza semmilyen módon a vállalkozásoknak azt a lehetőségét, hogy innovációt valósítsanak meg, vagy a KKV-k, esetleg mikrovállalkozások növekedhessenek, tehát nem akadályoz meg ez semmit. A vállalkozások esetében új szolgáltatásokat is bevezethetnek. Én annak is nagyon örültem, hogy egyetértünk abban, hogy az ellenőrzési eszközök azok arányosak kell, hogy legyenek, tehát nem kell a szükségesnél messzebb menni a rendelet célkitűzésének az eléréséhez. És én látom egyébként a kompromisszumos módosítókból, a tervezetekből, hogy ezekben is tükröződik ez a szándék. És itt az ötös kompromisszumos módosító tervezetre utalnék, hogyha jól sejtem, akkor ez volt az, ami erről szólt. Mielőtt itt a delegált aktusokról, vagy bármilyen másról, meg bármilyen más lehetőségről beszélnénk, szerintem még érdemes azt elmondani, hogy az EPRS szolgálattól véleményt kértem arról, hogy mi lehetne a legjövőbiztosabb módja az aktualitásnak, az adatverifikációnak, és ma kaptam tőlük választ erre vonatkozóan, tehát az elemzésüket megkaptam, ezt át fogom tekinteni, és nagyon szívesen megosztom ezt bárkivel, a többi árnyék előadóval, az előadóval is. És hát ennyi volt az a néhány főbb megjegyzés, amelyet el szerettem volna mondani, de persze vannak más témák is, amelyek kevésbé jelentősek, de ezeket is remélhetőleg sikerül tisztáznunk majd az elkövetkezendő hetekben. Van még egy valami, ami számomra nagyon fontos, ez pedig az, hogy sikerüljön politikai megállapodásra jutnunk, 2000, jutnunk 2016 végéig, tehát hogy ez egy olvasat alatt lezárjuk ezt. Nagyon fontos, hogy a lehető legzökkenőmentesebben tudjunk haladni, mert az állampolgáraink és a vállalkozásaink igénye ezt megkívánja kézzelfogható és gyors eredményeket kell, hogy letegyünk az asztalra, annak érdekében, hogy az egyre erősödő euroszkepticizmusra szemben is fel tudjunk lépni, és erősíthessük az európai intézményekbe vetett bizalmat. Köszönöm szépen, elnök asszony, és továbbra is várom az együtt végzett munkát. Thank you. And then Nicola... Köszönöm szépen. Nikola Dante. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és az, árnyék elő, az előadónak és az árnyék előadóknak, ugyanis ez egy fontos javaslat. Szerintem is fontos, hogy minél előbb haladjunk vele és nem ismétlem el még egyszer azt, ami elhangzott. Egyetértek azzal, hogy ezt gyorsan fogadjuk el, megvan minden feltétele ennek, hogy jó munkát végezzünk, és utána pedig az európai állampolgárok élvezhessék ezt a lehetőséget, élhessenek ezzel a lehetőséggel, hogy az online tartalomszolgáltatásokat használják másutt is. Én először is azt gondolom, hogy tulajdonképpen uh, meg kell erősítenünk azt, hogy a bizottság javaslatát támogatjuk továbbra is, és hogy jó kompromisszumot kell találjunk a legkritikusabb pontokon. Ahogy ugye annak idején az elnökség is mondta, az előadó is emlékeztetett arra, hogy több módosító is született. Én jó magam 27 módosítót nyújtottam be, több kollégával együttesen a szocialista frakcióból, ezeket együtt írtuk alá, és a Júri szakbizottságban az árnyék előadóval is és remélhetőleg a a munkával haladni tudunk tehát. Remélem, hogy olyan meghatározásokat tudunk találni, amelyek jobban meghatározzák azt, hogy mi a szokásos tartózkodási hely, és lesz egy olyan jogi definíció, amely majd lehetővé teszi, hogy az ilyen online tartalom szolgáltatásokat egy, szolgáltatásokat egy másik országban is használhassák az állampolgárok, tehát hogyha ideiglenesen máshol tartózkodnak. Ez tehát nagyon fontos, a másik pedig az állandó tartózkodás, aminek a definícióját pontosítani kell. Ezzel kapcsolatban nyújtottunk be módosítókat, és hallom, hogy az előadó a kompromisszumos módosítók elkészítésekor ezeket figyelembe vette. Hát a, tulajdonképpen ezek a kulcspontjai ennek a rendeletnek, a tartózkodási hely és így tovább, és hatékony módszerekre van szükség, amelyek nem intruzívak. Ne feledkezzünk el arról, hogy az állampolgárok magánéletébe nem eh, lehet beavatkozni. Ugye mindig az elején hangoztatjuk, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy elkerüljük például a geolokalizációt, ennek összes formáját, bármilyen fajta monitorozását annak, hogy hol vannak az emberek, az állampolgárok, hova, hogyan mozognak az Európai Unión belül, tehát az ilyen fajta követést és beavatkozást az állampolgárok magánéletébe el kell kerülni. Szeretnénk azt a lehetőséget is megerősíteni újra, hogy opt-in az, amit felajánlunk, tehát hogy mindenki választhatja az ebben való részvételt. Itt nem csak a tartalomszolgáltatókról van szó, hanem gondoljunk például a televíziós csatornákra is, amelyek szolgáltatásokat nyújthatnak úgy, hogy azok külföldön is elérhetőek legyenek, hogyha például egy állampolgár a saját a hazáján kívül tartózkodik, vagy a tartózkodási helyének helyétől távol tartózkodik egy másik országban, az előfizetők bizonyos feltételek mellett hozzáférhessenek a tartalomhoz, és meg kell határozni azt, hogy milyen kínálatot, kínálathoz férhetnek hozzá, amikor külföldön tartózkodnak. Szerintem nagyon gyorsan le tudjuk zárni ezt az ügyet. Az előadó megoldása szerintem nem igazán csinkvesztelle megoldás, mert most itt hatalmas együttműködésre került sor, és közvetítése, és így tovább, tehát egy kicsit más szellemben közelítette ezt meg, mint a hagyományos csinkvesztelle szellem és megközelítés. Nem tudom, hogy a, az önök rajongói, úgymond a hálózaton, akik követik a csinkvesztelét, ennyire elégedettek lesznek, amikor ezt megtapasztalják, hogy így működik, és kíváncsi vagyok a véleményükre azzal kapcsolatban, hogy mit szólnak majd ahhoz, hogy ilyen gyorsan élvezhetik majd a tartalomszolgáltatásokat külföldön is. Remél, majd meglátjuk azt is, hogy ki az, aki időt akar húzni, és ki az, aki nem. Aztán a következő kérdés a delegált aktusok kérdése, az előadó is foglalkozik ezzel a kompromisszumos módosító tervezetekben, és én erről azt mondanám, hogy mi még ezen gondolkodunk az eredeti tervünk az az volt, hogy egy felülvizsgálati klauzulát építsünk be a szövegbe, a rendelet hatályba lépésétől számított három év elteltével, de hát ezt majd még meg tudjuk beszélni. Én szerintem nagy mértékű konszenzusra tudunk jutni egymás között. Nagyon fontos ez a munka a jogi bizottságban is, és remélem, hogy az európai állampolgárok minél előbb tudják használni, tudnak élni azzal a lehetőséggel, amelyet ez a rendelet biztosít nekik. Köszönöm. Emma McClarkin. McClarkin, kolléganő. Köszönöm szépen előadó, adnék előadók. Köszönöm szépen az együttműködést. Ez egy fontos anyag, amin dolgozunk, a módosítók, ezek a tervezetek, amelyekről ma beszélünk délután. Egyetértek a kollégáimmal, hogy helyes irányba mutatnak. Észszerű hozzáférést kell biztosítani a szolgáltatásokhoz amikor ezt jogosan megszerezték a fogyasztók természetesen, és egyenlően eszközök vannak a verifikálásra, amelyek nem hatékonyak igazán, és hát erre kell megtalálni a megoldást, és tisztázni kell, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani a legjobban, és itt egy kiegyensúlyozott megoldásra van szükség, a nyílt lista, egy egyensúlyra van szükség a biztonsággal, tehát itt a tagállamoknak, itt a tagoknak, képviselőknek egy megfelelő lehetőséget biztosítani a verifikálásra is ebben az ügyben, mert fontos, hogy, hogy a hordozhatóság megmaradjon, hiszen hordozható tartalmakról beszélünk. Itt nem a határokon átnyúló hozzáférésről van szó önmagában. Tehát én azt javaslom, hogy támogassák a módosítóinkat, amelyek a terülíteségre gondolnak. Ez egy nagyon fontos üzenet, amelyről beszélünk. Főként az egy közelmúltban a műholdas navigációval kapcsolatos dokumentumok alapján úgy érezzük, hogy ezt figyelembe kell venni, és azt is, hogy ez mit jelent, milyen hatása lesz a mi munkánkra, attól tartok, hogy az eddig végzett jó munkánkat ez visszafordíthatja. Természetesen megpróbálunk ezzel ellen felépni, ahol csak lehet. A 81-es ALDE módosító számomra nem tetszik. A kötelező licenc vagy engedély alapvetően nem egy fizetett szolgáltatásra vonatkozó dolog, Persze ez egy hasznos dolog lehet, de ez nem egy fizetett szolgáltatással történő átalakítással eh, meg eh, egyező dolog. Úgy érzem, hogy a rendeletből való kimaradás jogát meg kell hagyni a szolgáltatóknak vagy zsosszoroknak, és úgy érzem, hogy eh, ezt, hogyha szem előtt tévesztettek volna kollégák. A, a Fontos, hogy a, a, az ideglenes és állandó lakos definícióját megfelelően alakítsuk, hiszen a kettőnek a definíció mostanában már igencsak megváltozott, fontos, hogy a határon átnyúló szolgáltatásokat nehogy belekeverjük ebbe, hiszen ezzel tényleg megnyitnánk egy olyan új területet, amelyet most itt nem kívánunk kezelni, éppen ezért az ezzel kapcsolatos módosítókat nem fogom támogatni. A jogi fikcióval kapcsolatban a szolgáltató, amikor hozzáférés biztosít, akkor kell ezzel kapcsolatban világosan dönteni. Ez semmiféle kötelezettséget nem szabad itt kiróni az szolgáltatókra, ugyanakkor nem mindegy, hogy az állandó lakosok lakhely szerinti állam szolgáltatója pontosan mit jelent. Remélem, hogy a kollégákkal ezeket a felmaradó kérdéseket még meg tudjuk oldani, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, a hordozhatóság, azt hiszem, hogy nem kell magyaráznom, hogy miért olyan fontos. A kompromisszumos módosítókat természetesen alaposabban majd még át rágom, átolvasom, mielőtt érdemben reagálnék ezekre bővebben. Köszönöm. Dita Csarancova. Chair, first of all, I would also like to... Elnök asszony, köszönöm szépen először is. Én is gratulálok az előadónak a munkájához, és bele, mielőtt a részletekbe bocsátkozom az ellenőrzési rendszerről, hadd mondjam gyorsan, hogy a frakcióm több módosító gondolatait is támogatni tudja. Mi támogatjuk azt a kiegészítést, hogy ezeket a szabályokat az összes szolgáltatás nyújtóra alkalmazzuk, függetlenül attól, hogy ezek a szolgáltatók hol találhatók székhelyileg a technológia semlegességét támogatjuk, azt, hogy ez ne vezethessen az árak emeléséhez, és végül pedig a felülvizsgálati klauzulát is támogatjuk. Most pedig a részletek. Első cikk, a hatály. Remélem, hogy sikerül leutasítanunk azt, hogy a szükségtelen nyilatkozatokat ki tudjuk innen venni, vagy szavakat. Tehát az, hogy jó, az össz, tehát az összes kifejezés, ami teljesen szükségtelen és, self, és, és önmagában evidens, az innen kivehető, és akkor így egyszerűbb lesz. Nem kell itt semmi felesleges pontosításba bocsátkozni. Minden egyes újabb szó egy újabb szürke terület, amelyen majd a jog, az ügyvédek vagy jogászok gazdagodhatnak meg később. Az egyes cikk és mások esetében egy kicsit pontosítani kell, tehát például a tartózkodási hely szerinti tagállam, illetve azt, hogy ideiglenesen jelen van valaki valahol. Ezeket a definíciókat sem kell bővebb lére ereszteni, mint szükséges. A C ponthoz is majd benyújtom a módosítómat. Nem hisszük azt, hogy a nyújtóktól vagy előfizetőktől bármilyen további követelményt lehetne kérni, tehát például a nyomon követés és egyebek ami a szolgáltatásokat illeti, a liberális frakció nem szeretné kizárni az ingyenes tartalmat, például a fizetett tévé előfizetés esetében vannak olyan ingyenes szolgáltatások, amelyeket úgy nyújtanak, hogy az adófizetők pénzéből működtetett tévé szolgáltatások hoz kapcsolódik. Ez, ez, ez a, a TV előfizetés az egy fizetett szolgáltatás, fizetés ellenében kapott szolgáltatás, nem kell kizárni. A liberálisok az opt-int el tudják fogadni az ingyenes szolgáltatások esetében, de emlékeztetnék arra, hogy a, mi volt a korábbi véleményünk, hogy a TV előfizetést azt valóban fizetésnek tekintsük, tehát ez nem egy ingyenes szolgáltatás, hanem ezt megfizetik az adófizető állampolgárok. Nem tudjuk elfogadni tehát a kompromisszumot, elfogadjuk a listával kapcsolatban, elfogadjuk azt, hogy legyen egy ilyen lista, de ez mindenképpen korlátozottnak ez egy, kell, hogy legyen, zárt lista kell, hogy legyen ez. A módosítóinkban majd szerepel a módosító alakításra vonatkozó szándékunk. A nyomonkövetésre sincsen szem, semmifajta szükség ahhoz, hogy valakinek a lakóhelyét ellenőrizzék, ezt mindenképpen ki kell zárni. Az IP címek egyébként sem megbízhatóak erre a célra. A VPN-nek és egyebek felhasználhatóak. Én Arnold, az Arnold házas pár esetére hívnám fel a figyelmet az USA-ban, az ő házuk ugyanis 600 millió eh, IP cím otthona volt idézőjelben, tehát ide eh, volt bejelentve 600 millió e-mail cím, és őket folyamatos fenyegetettség érte, állandóan fenyegetéseket kaptak, a rendőrség többször is felkereste őket mindenféle bűnügy miatt, és így tovább a házaspár a helyzetüket digitális pokkolként jellemezte, a BBC-n, tehát a hamis IP címek által okozott ilyen problémák miatt ki kell venni az IP címek felhasználását az állandó lakóhely meghatározásából az állampolgáraink, illetve a szolgáltatók esetében is. Én most itt ezt abba hagyom, mert nincs elég időnk, de mindenkit arra kérnék, hogy alaposan olvassa el a módosító indítványainkat, például a 208-ast is. Egy valamire szeretnék figyelmeztetni, ne nehezítsük meg a tartalomszolgáltatások online használatát. Ne legyen ez nehezebb, mint elmenni szavazni. Ugyanúgy, mint a többi kolléga, én is remélem, hogy mielőbb lezárjuk a munkát ezen a dosszién, és konkrét eredményeket adhatunk a választóink kezébe. Réda. Réda. Kolléganó, köszönöm szépen először én is eh, az elvégzett munkát az előadónak, az árnyékeladóknak. Sajnos az a helyzet, hogy egy sor kompromisszumos módosító rossz irányba mutat a mi szemünkben és tulajdonképpen vissza, él, visszalépést jelent az eredeti tervezethez képest. Azt látjuk, hogy ez a szöveg, amit hozzáfűztek a érdemi cikkekhez, a, és ez igazából visszalépést jelent. Én azt gondolom, hangsúlyozni kell még egyszer például, a törvényben kötelezett az első cikkben ez a kiegészítás, ez ténylegesen törvényi problémákat okozhat, jogi problémákat. Mit jelent? Mi az, hogy legálisan fizetett elő valaki például, és a szolgáltatóknak nem kell portabilitást, hordozhatóságot biztosítani, akik nem legálisan szerezték be a szolgáltatást, de adott esetben nem legálisan mutatták be ezt a tartalmat, mert nincs engedélyük erre, és van már megfelelő fogyasztóvédelmi előírásunk is erre a területre, ahol szerepel az, hogy mi történik valójában, milyen jogai vannak a fogyasztónak, hogyha egy tartalomszolgáltató illegálisan adott át neki tartalmat. Tehát, hogyha ilyen kiegészítéseket vezetünk be ebbe a jogba, ebbe a törvénybe, akkor ez gyakorlatilag szembe mehet más törvényekkel, amelyeken dolgozunk. Azt mondom még egyszer, egy sor ilyen megállapításnál természetesen azt akarjuk, hogy az emberek betartsák a jogot, de hát azt nem kell minden jogszabályba beleírni ettől még, és tényleges és stabil, állandó lakosok, szokásos lakhely, ideiglenes időszakok, stb. Tehát itt ismételjük ugyanazt, nem tárgyuk fel, miről van szó. Aztán az egyik jó pont, azt gondoljuk, hogy jó dolog, hogy nem szerepel egy a, a tagállamra vonatkozó hivatkozás, ahol a lakhely szerinti tagállamról beszélünk, és a kompromisszum nem fedi le az eddigi le. A 164-es kompromisszum azt javasolja egyébként, hogy több mint egy tagállam is lehet lakhely szerinti tagállam. Hogy úgy mondjam, ezért azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha külön szavazunk erről a két előírásról. A négyes kompromisszumban tényleg jónak találjuk azt, hogy az előadó azt javasolja, hogy biztosítsuk, hogy a hordozhatóság extra költséget ne jelentsen a fogyasztók számára erre hivatkozva ne lehessen költségeket emelni. Ezzel egyet tudunk érteni azonban a 195-öst is bele kéne foglalni, itt az szerepel, hogy szinte minden, tag, minden frakció egyetértett azzal, hogy a szolgáltatónak lehetővé kell tenni, hogy az ország helyi repertoáriázis hozzáférés hozzáférést nagy gondoljuk, hogy ezt nem szabad szembeállítani az előző előírások. Peter már hivatkozott erre egyébként a komprom, az ötös kompromisszum alapvető rendelkezése az, hogy a szöveg, amelyre most javaslatot tettünk, az ellentmondásos. A mostani szövegről beszélek természetesen. Itt egy opcióról beszélünk arra, hogy a lakhely szerinti tagállamot megállapítsuk, de a szénplinket nem szabad felhasználni arra, hogy nyomon kövessük a felhasználót, a fogyasztót, és ez szembe is megy a többi kompromisszumosan is, tehát az arányos fellépés lehetőségével. Úgy gondolom, hogy ez a rendelkezés ez olyan, hogy fontos mindenek előtt, hogy maradjon a lehetősége annak, hogy a szolgáltató használja a megfelelő eszközöket a verifikálásra, ez legyen azonban a maximum, ennél ne lehessen túl, és ez kivételes szabály legyen. Aztán ami még hiányzik, a nyilatkozat, arra lehetőség, hogy a lakhelyszerinti tagállamot megállapítsuk, és akkor egy rövidebb határidőt szeretnénk megállapítani a rendelet hatályba léptetésére 6 hónapon belül, és azt kérnénk az előadótól, hogy ugye itt különböző cikkek foglalkoznak, ahol nincsenek kompromisszumos módosítók, ez azt is, a kérdésünk az, hogy azt javasolja, hogy tartsuk meg a bizottsági szöveget, ezt általában támogatni tudjuk. Ami a hivatkozásokat illeti, mm, vagy a preambulumot illeti, a hetedik kompromisszumban nem világos, hogy az utazás célja, amit itt felsoroltak, itt ezek példaértékűek, vagy nem. Nyilvánvalóan nem tudjuk felsorolni az összes okot, hogy valaki miért utazik, tehát legitim okoknál fogva, hogyha a hordozhatóság itt megjelenik, itt világossá kell tenni, hogy ezek példák, vagy pedig vegyük ki a példékű felsorolást a szövegből. A 12-es kompromisszumnál pedig azt mondanánk, hogy, hogy itt nem csak a lakhelyet kéne megalapítani, hanem az ideiglenes lakhelyről is beszélhetünk más tagállamokban. Nem értem, hogy a jogtulajdonosnak joga van arra, hogy megkapja ezt az információt, hogy milyen lakhelyről beszélünk. Igazából nem kell azt neki tudni, hogy melyik tagállamból fér hozzá a tartalomhoz valaki, hogyha a lakhely szerinti tagállamban van, akkor minden rendben van, világos, hiszen a hozzáférés eleve adott, de hogyha valaki nem, abban a tagállamban van, egy másik tagállamban van ideiglenesen, nem látjuk az okát annak, hogy a jogtulajdonos ö, miért legyen ebben érdekelt, miért tudja. Tehát ez adatvédelmi problémákat nyitna meg vélemények szerint. Az utolsó pedig hogy a eh, licensz fizetés esetében, hogy ezeket is figyelembe vegyük, ezeket a szolgáltatásokat. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság javaslata ezt nem vizsgálja, de hát itt különböző következtetéseket lehet ebből levonni. Ahogy én értettem ezt a kizárást, ami itt szerepel, itt a a kordozhatóságra vonatkozó rendelet alól kiveszük a közszolgálati televíziózást, és ezt jogi okoknál fogva teszik, de hát itt azt gondolom, hogy azt kéne világossá tenni, hogy lehetővé tegyük, hogy e- származás szerinti országot, vagy eredet szerinti országot vegyük figyelembe, ez kiegészítő jellegen működhet, és egy adott időkereten belül ez valószínűleg nem teszi lehetővé végül is a sugárzók számára, hogy teljesen leállítsák a geoblockingot, hogyha ezt kiegészítésképpen vagy felváltásképpen írjuk bele a szövegbe, ez nem elegendő. Szerintem fontos lenne ezt is szerepeltetni a szövegben, ugyanis a származási ország elve teljesen opcionális a sugárzók számára és hogy kötelező jelleggel talán nem kéne a javaslatban szerepel, de ha már szerepel, akkor semmiféle kötelezettség nem jelentkezne rájuk nézve, hogy kinek biztosítnak hozzáférést az előfizetőn kívül. Siva. Siva. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak azt a munkát, amit ebben a témában végeznek. Négy dolgot hadd mondjak el. Az első. A lakóhely szerinti ország kritériumai kötelező lenne ezt az ellenőrzést elvégezni. Ez inkább úgy érzem, hogy pertinensebb, tehát jobb lenne egy, egy, egy szűkebb, mint egy szélesebb értelmezés. Egy delegált aktussal lehetővé tennénk, hogy az Európai Bizottsági kritériumokat módosítsa. Ez is problémákat jelenthet, hiszen ezeket a részleteket mi döntjük el, akkor nyilván az azért van, mert ezek fontosak. A delegált aktussal után az Európai Bizottság saját hatáskörében ezeket megváltoztathatja. Ez igazából a jogszabály működésének a hatékonyságát is módosítani. A harmadik, az ideiglenes tartózkodás alapvetően a tartalom hordozhatóságának az egyik előfelt, előfeltétele, ugyanakkor egy túlzott kiterjesztése ennek az értelmezésnek megnehezíteni alapvetően ezt az egészet, hiszen a határon átnyúló értékesítésre terjedhet is, is kiterjedhet maximális esetben. A 67-es módosítás például egyértelműen az átmeneti jellegét hangsúlyozza, és a 72-es pedig a, a, az ideiglenes jelleget Eh, és bizonyos feltételekhez kötött jelegeket eh, erősíte. A negyedik megjegyzésem a, a kollektív jogdíjbeszedéssel eh, kapcsolatban azt hiszem, hogy itt a szerződéses feltételek erősödnének. Itt a tartalom előállítóját kell, az érdekeit kell szem előtt tartani, akkor is, hogyha határon átnyúló a 44, 47 és 68-as módosítókat éppen ezért támogatásra ajánlom. Köszönöm szépen. Először is Paula Vászonyhoz szeretnék csatlakozni az árnyék előadónk. Azt gondolom a tárgyalások, amelyek itt folytak a hordozhatási igényelnyírvel kapcsolatban, most mindeddig ezek konstruktív keretek között folytak és folynak Egyébként pedig Cúló kollégának is hálás vagyok ezért, meg a többinek is. Ezért négy pontot szeretnék röviden kifejteni. Alapvetően, bár politikailag mást is szeretnénk adott esetben, az előterjesztett irányelvben nem a nyitott határokon átnyúló hozzáférésről beszélünk, hanem a határokon átnyúló portabilitásról, hordozhatóságról beszélünk, ezt szét kell választani, bár politikailag ezt különbözőképpen kell értékelni. Második pontban McLarkin asszony is erre hivatkozott. Egyébként, hogy az ingyenes szolgáltatások kerüljenek bele, vagy kerülhessenek bele az irányelv hatája alá. És a harmadik pont egy gyakorlatias, pragmatikus és hatékony ellenőrzést tegyünk lehetővé a lakóhely szerinti tagállamnál. Itt persze a végrehajtás során gyorsan kiderül, hogy miről is van szó, hiszen az üzemeltetők feladata ez, ezt tisztázni kell. Egyébként ezt bíróság szempontjából is ellenőrizni kell, vagy a bíróságok is ellenőrizni tudják, nem kell ebből nagy jogi problémát csinálni, de mindenképpen egy gyakorlati és lehetőséget kell biztosítani olyan listát észszerű kialakítani, amely olyan jellegű, hogy a jövőbeli műszaki fejlődésnek is eleget tegyen. És Paunova asszony is felhívta a figyelmet erre, ami a az átültetést illeti, a határidőt úgy kell megalapítani, hogy az működhessen azonban. Minél gyorsabb, annál jobb, ez világos, de a jogbiztonság nyilván fontosabb, mint a gyorsaság ezért alapvetően nem vagyok ellene, hogy 12 hónapra korlátozzuk a végrehajtás határideit. Remélem, hogy szeptember 29-ig sikerül ezt megoldani. Köszönöm, Köszönöm szépen személyes megjegyzésem. Annyira örülök, hogy ilyen sokan részt vesznek ebben a vitában, az nyilvánvaló, hogy a fogyasztók számára ez egyre ígetőbb ez a kérdés, magukkal akarják vinni a megvásárolt tartalmat, amikor ö, utaznak, itt nem határon átnyúló értékesítésről van szó, ugyanakkor természetesen a többi irányelve jogszabályjal is összhangba kell hozni ezeket a szabályokat, de nagyon jó nekem is Brüsszelben a saját műsoraimat eh, nézni, a brit műsoraimat. Jó lenne, hogyha ezt sokan megtehetnék. Azt hiszem, hogy eh, ezzel a munk mai munkaadagunk végéhez értünk, amint a napi rendünket kimerítettük volna, de zulo úrnak úgy látom még van hozzáfűzni valója, csak nagyon gyorsan, kedves kollégák. Eh, Köszönöm szépen a megjegyzéseket, azt hiszem, hogy nagyon sok felvetett kétséget, aggályt el tudunk majd oszlatni, amikor találkozunk az árnyék előadókkal. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az a szándékom, hogy ezt a jelentést gyorsan lezárjuk, hogy az állampolgároknak jó szolgáltatást, szolgálatot tehessünk. Minden, ami ha, hasznos lesz annak érdekében, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, vagy ezeket a szürke zónákat megakadályozzuk, amik aztán megnehezítik a rendelet alkalmazását üdvözlünk, tehát minden ilyen szándékot és módosított vagy javaslatot üdvözlünk, és aztán majd megbeszéljük a többit. Excellent. The next. Kiváló a következő alkalom, amikor erről a témáról vitázunk, majd a, a kompromisszumos módosítók megvitatása lesz. Ezekről már beszéltünk egy kicsit. 26-án majd még bővebben fogunk, és 29-én szavazunk.